Goedemorgen. Eh. Eh, Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Jó reggelt kívánok nagyon fontos, magasrangú vendégeinknek, Catherine Day az Európai Bizottság képviseletében. Sok szeretettel köszöntjük. A bizottság mentesítésének keretében fontos munka vár ránk nagy számú kérdéseket küldtünk ki, és átfogó válaszokat kaptunk. Javaslom, hogy esetleg a fő előadó ön kapjon elsőként szót, és adjon helyzetképet számunkra. Tegye fel az esetleges kérdéseit, és aztán Day asszony, illetve a kollégák kapják meg a szót. Háci Megakis úr, köszönöm szépen. Elnök úr, angolul szeretnék önhöz szólni. Talán ez könnyíti a kommunikációnkat Köszönöm szépen először is, hogy eljött körünkbe. Ez az egyik legfontosabb meghallgatás ebben a szakbizottságban a mentesítési eljárás során. ma az elszámoltathatóságról szeretnék beszélni, az elszámoltathatóság melletti felelősségről. És a, az elszámoltathatósági rendszerünk felépítése azt tükrözi mindenben, hogy elszámoltathatóság létezik, érvényesül, nagyon sok mindent kell betartani és beszámolni róla. A kérdés az, hogy a megfelelő adatokat szolgáltatjuk-e az előírások szerint. A sok számot és szót nem függönyként használjuk el, hogy azzal elkendőzzük a valóságot, a felelősséget. Előre bocsátanám, hogy a korábbi meghallgatásokon Csolos úr meghallgatását szeretném itt megemlíteni. Azt tapasztaltuk, ő rendkívül jó teljesítményt nyújtott, és úgy látjuk, hogy az utóbbi évek során nagyon-nagyon sokat javult a bizottság teljesítménye. Az Európai Parlament erőfeszítéseinek is köszönhetően talán emlékeznek még a görög földhivatali rendszer esetére, ahol a bizottság folyamatosan továbbra is kifizette a pénzeket, és tíz év elteltével a parlament vétót emelt sikerre. Közös erőfeszítés volt tehát a bizottság részéről egyfelől, részben pedig a parlament nyomására történt, ami bekövetkezett. Ennek ellenére maradtak még alapvető problémák. A legnagyobb ezek sorában, hogy egyes biztosok, illetve főigazgatók számára nem tudunk mentesítést adni. Egyetlen választás lehetőségünk van, kollektíven adjuk vagy nem adjuk meg a mentesítést. A szerződések alapján önöké a felelősség a szabályszerűségért a kifizetések területén. És így néz ki a felállás. Összesen egy lövésünk van, tehát ehhez alkalmazkodik a felelősség megállapítása vagy mentesítése. Gyakorlatias szempontból ez azt jelenti, hogy például a DAS-t tekintve, ami most már 16 e, éve egyfolytában negatívan alakul, hogy tudunk tovább lépni? Hogy tudjuk tovább gördíteni ezt a helyzetet? ki kell mondanunk, hogy eljött az idő, most már tudjuk, hogy hol vannak a kiskapuk, a hiányosságok, és meg kell őket szüntetni, megoldást kell találni. Én úgy gondolom, hogy az idei év az, amikor erről komolyan beszélni kell. Nagyon egyszerű okból. A hivatalban lévő biztosoknak személy szerint már nincs közük az utóbbi 16 év történéseihez. És ez nagyon kedvező helyzet. Valóban azt mondhatjuk, hogy fordítsunk egyet a dolgok menetén. Most pedig szeretnék rátérni a hiányosságokra, mert ezekből egyértelműen sok található a szerkezetben, és ezeket meg kell oldani. Főtétkár asszony az első ilyen a főigazgatók és a biztosok kollégiuma között található, a második pedig a, a bizottság, illetve a tagállamok között a nemzeti szinten. Hogyha e két hiányosságban nem hinnének, akkor az utóbbi 16 évnek a története. hogy erre utal, de a számvevőszék negatív véleménye szintén ezt hangsúlyozza. Először a főigazgatók és a biztosok kollégiuma közötti problémákra szeretnék rátérni. A Szanterféle Bizottság reformjáról tudunk, az volt a célja, hogy a személyzet felelősebb legyen és olvashatjuk is, hogy hogyan kezelik a feladataikat az éves tevékenység beszámolóban. A bizottság véleménye szerint az éves tevékenység beszámolók adják a pilléreit az elszámoltathatóság szerkezetének, és a szintézisi jelentés ennek a, az eredménye. Ezt fogadja el a biztosok kollégium az éves beszámoló alapján. És nagyon kíváncsi vagyok elsősorban, hogy az új jelentést hogyan kezelik, mert 2011-ben az értékelő jelentés formájában új jelentést kell előterjeszteniük a 318-as szerződésbeli cikk alapján. Nem csak a szabályszerűségről kell, hogy beszámoljanak, hanem az objektív teljesítményről is számot kell, hogy adjanak, hogyan teljesítették a célokat. Tudom, hogy kemény munkát végeznek ennek érdekében, ez egy fontos dolog, ezért akartam kiemelni. Az éves tevékenységi jelentések, amelyeket a főigazgatóságok, illetve főigazgatók nyújtanak be, ez egy saját belső verzió. Management beszámolók ezek. Nem külső nézőpontból készülnek, tehát egy külső második nézőpontból értékelni kéne őket, és ez nem történik meg a bizottságnál. Mert a főigazgatóságon belüli ellenőrök végzik el a könyvvizsgálati munkát. Gray úr, aki tegnap itt járt, mondott erre egy példát. Nincs valódi ellenőrzés a főigazgatóságok esetében. Tehát felügyelik, monitorozzák azt, hogy a belső ellenőrök jól végzik el feladatukat, de itt véget ér a dolog. Aztán a kollégium nem fogadja el hivatalos formában, sem a biztosok nem fogadják el ezt a jelentést a tevékenységekről, a menedzsment eredményeket, amelyekről beszámol a vezetés az éves beszámolóban, ugyancsak nem fogadják el hivatalos formában, illetve az EU szabályainak való megfelelőséget sem vizsgálják, és e, nem hitelesítik a költségvetés végrehajtása területén. A fő, főtitkár asszony megvizsgálja a teljes körülséget az éves beszámoló kapcsán, megnézi, hogy az éves tevékenység jelentés megfelelő tartalmat foglal-e magában. Ez egyfajta összegzés pusztán. És a fenntartásaim nem pusztán elméletiek, hanem egy nagyon gyakorlati következménnyel járnak a tisztelt házra. Tudunk-e arról gondoskodni, hogy mentesítő hatóságként, és feltehetőleg mi vagyunk az egyetlen ebbe a kategóriába tartozó hogy minden adat a rendelkezésünkre álljon, gondoskodunk-e erről a mentesítés érdekében. Emlékeztetném ismét önt, mert lehet, hogy nincs ezzel tisztában, és felhasználom, felhasználom a lehetőséget, hogy idézzek önnek az éves tevékenység jelentésből, a régió főgazgatóságról. Az utolsó pontot szeretném felolvasni hogy lássuk, hogy önök, illetve a szolgálataik mit teljesítettek, mit nyújtottak számunkra. A következő a szöveg. Miután megvizsgáltuk, hogy az unió érdekeit semmi sem veszélyezteti, és Anna úr aláírta ezt, aki itt járt, ezt megvitattuk, 38 a 79 programból, amelyet vizsgáltunk, a, ezek esetében a jogszerűséget, szabályszerűséget a főigazgató de nem tudta bizonyítani. A 41 fennmaradó program esetében jelentős hiányosságokat tártak fel már egy korai szakaszban, még a térítések elfogadása előtt. Már most elnézést, mi, mint mentesítő hatóság, hogyan fogadhatnánk ezt el? Ez egyértelműen azt mutatja, hogy nincsen ellenőrzési lehetőségük a dolgok menete felett, mert tudjuk, hogy a régiók főigazgatósága hogyan működik. Felteszem, a bizottság azt mondja első lépésként, vegyük a görög hatóságot. Ez egy szép projekt, viszont nem jogosult, ez nekünk nem tetszik. A szokásos eljárás az, hogy fél év, egy év elteltével, és az idő ugye egyre rövidebb, a zárás közeledik, a görögök egy másik projekttel állnak elő, nem sokkal jobb. De a görögök nyomást gyakorolnak önökre, kell a pénz, azt mondják, elküldik a minisztert önökhöz, ő Brüsszelben megjelenik, azt mondja, hogy sürgősen szükségünk van a pénzre. 20 milliárd van a számlánkon, és ne egyet sikerült felhasználni, tehát a hivatalosan elérhető 16 milliárdot most kérjük. És a biztos vagy a főigazgató azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy a görögök mit kezdenek ezzel. És persze ennek alapján ez a képlet érthető, de odaadjuk a pénzt. És évekkel később kiderül, hogy a projekt nem csak nem volt jogosult, nem volt eredményes sem, sőt, európai hozzáadott értékesen volt. Tehát nem kaptunk értéket a pénzünkért, és hogy lehet ezt eladni az európai adófizetők felé. Márpedig ez a gyakorlat a bizottság részéről, vagy legalábbis megtűrt gyakorlatként évekig létezett, és ennek véget kell vetnünk. Meg kell mondjam ezen a ponton, hogy szövetségesre van szükségük, hogy változást tudjanak elérni, mert az évek során nem tudtak változtatni ezen a Barozó egyes összetételű bizottság elfogadott egy nyilatkozatot, ami célként kitűzte, hogy ez változzon. De a Barózó egyes bizottságnak nem sikerült ezt elérni. Most a Barózó kettes bizottságnál tartunk, és szeretnénk egy dolgot felajánlani önöknek, a segítségünket. Szeretnénk azt az erős gerincet felkínálni, amivel a tagállamokkal szembe helyezkedhetnek nem engedélyezhetnek mindent, mert a mentesítő hatóság részéről akadályba fognak ütközni. És ezt nem csak elméletben, gyakorlatban kell érteni. Tehát adatszolgáltatás történik, de megfelelő információkat kapunk-e. És ezért teszem fel ismét a kérdést. A belső rendszer felépítést hogyan tudják úgy átalakítani, hogy például a helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrizhetnek a főigazgatóságot, előzetes figyelmeztetés nélkül. Tehát Gray úr ne szóljon oda, hogy figyeljetek, jövünk, és ellenőrizni fogunk. Aztán politikai szinten a biztosok, akik itt keresztül mentek a meghallgatásokon, nem ön volt itt, de ma ön van ebben a helyzetben. A főigazgatók viszont nem jönnek el ide, hanem a biztosok kell, hogy a fejükkel feleljenek a meghallgatáson azért, ami történik. Ezt tudatosítani kellene. És a felolvasott pontról azt mondhatom, hogy a, az illetékes biztos nem tudott, amikor az első változatot én megkaptam. Politikailag ez elfogadhatatlan, mert nincsen, nem biztosítja az elszámoltathatóságot, a felelős magatartást. Nézzük a második hiányosságot. Ezt bizonyos mértékig ért, érintettük, -e, érintettük már. Tehát a bizottság, illetve a tagállamok közötti szakadékról beszélek. Miután a nemzeti testületek hajtják végre a költségvetés 80%-et, 2002-ben már elhangzott a parlamenttől az a kérés, hogy a nemzeti irányító felelős is írja alá a nemzeti irányítási nyilatkozatokat. Jan Mulder úr itt van velem, aki tavaly bátran küzdött ezért, és sikert értünk el. Hogyha megnézzük, hogy Hollandiában hogy működik a nemzeti irányítási nyilatkozat, akkor ez megvalósult. Holland képviselőként személyesen dolgozott a cél érdekében, és sikerült a saját tagállamát meggyőznie. Ez a legjobb gyakorlat. Ezt szeretnénk elterjeszteni. Nem gondoljuk, hogy a nemzeti irányítási e, nyilatkozatok megoldják az összes problémánkat, de az első lépésként a megoldás felé vezetnek, mert ez egy egészséges feltárási folyamatot indíthat el sok miniszter, illetve regionális miniszter esetében és a nemzeti irányító szakemberek esetében a problémákra felhívja a figyelmet, és azt sugalja, hogy ezeket meg kell oldani, mert sok tagállam ezek elől elzárkózik, vagy nem tudatosítja. Ez az első lépés a problémák azonosítása felé a tagállamok szintjén. Ez egy bürokratikus kitaláció? Szerintem nem. Egyértelműen nem az. Nyilván az elszámolthatatóságnak ára van, de mielőtt arról döntenénk, hogy ez túl nagy vagy túl kevés, azt kell megnézni, hogy az elszámolthatóság működés képtelensége mennyibe kerül nekünk. A számvevőszék a 4.35-ös pontban a kohéziós alapról a 2009-es jelentésben azt nyilatkozza, hogy 30%-át a hibáknak fel kellett volna tárniuk, és korrigálniuk kellett volna a hitelesítés előtt a tagállamoknak. Ez nem történik meg, mert a görög miniszter Brüsszelbe látogat, ez a brüsszeli mindennapoknak a világa. De a jövőben ez elfogadhatatlan, és 30% nagyon is magas a véleményünk szerint. Ez a megállapítás gyakorlatilag érvényteleníti a jelenlegi irányítás és elszámolási rendszert, ami a napi irányításáról szól az EU kiadásoknak. Tehát elavult ez a rendszer. Tudjuk, hogy mi a szokványos bizottsági válasz. Azt mondják, hogy ez azért nem probléma, mert egy föl nem derített hiba, amit nem tártak fel időben, az majd később feltárásra kerül. De valóban így van-e? Nagyon szépen köszönöm ezt a beszámoló füzetet. Hálásak vagyunk, hogy nem csak a korrekciókat hozták nyilvánosságra, ez elég magas összeg, 7,8 milliárd euróról van szó. A visszakövetett pénzek viszont 709 millióra rúgnak, ez összesen egy tizede ennek az összegnek. Én neveket szeretnék látni nem azt mondom, hogy mutassunk rá a szégyenletes felelősökre, de utol kell érni, hogy kinek a felelősségéről van szó. Ebben a szellemben szeretnénk meghallgatni a tagállamoknak az adatait, megismerni ezeket az adatokat. Mert előfordul, hogy szabálytalanul, akár törvénysértően fizették ki ezeket az összegeket, és önök bemutatják, hogy egy tizedét sikerült a 7,8 milliárdnak visszakövetelni, visszafizettetni. És ez nem jó bizony. Tehát ezért kell kezdettől hatékonyabban ellenőrizni. Azt mondja a számvevőszék, hogy csak részben eredményes az ellenőrzés. És nagy különbségek vannak a bizottságon belüli egyes ellenőrző mechanizmusok között. A legjobb gyakorlat a mezőgazdaságban van. Ez tényleg működik, és valóban jó nem ugyanazon a szinten működik minden tagállamban, de nagyon jó átlag jelenik meg. A kohéziós alapok területén ez nem működik. A kohéziós területen 27 különböző rendszerrel állunk szemben. Tehát egyrészt van egy rendszerkomplexitás, ezt is kritizálni akarjuk, mert ez egy, egy újabb lepel, ami mögé el lehet bújtatni a nemzeti történéseket. És aztán az a kérdés is fölmerül, hogy azonnal lépnek-e, vagy sem. Jó példát tudok erre mondani. Andor úr, a, aki a szociális alapok felelőse a kohéziós területen, mit tett, amikor egy korai fázisban hibát tapasztalt. Azonnal félbeszakította a kifizetést, nem felfüggesztette, hanem leállította a kifizetést. Erre van szükség, a tagállamokra rá kell kényszeríteni a szabályszerűséget. Mr. Andor. Üdvözölnünk is kell tehát Andor úrnak azokat a döntéseit, hogy megszakítsa az ilyen kifizetéseket, illetőleg fel is függesse ezeket. Egy esetenként ugyanis hat hónap múlva esedékes fizetésekről van szó. És számos tagállamban e, látjuk azt, hogy állandó e, gyakorlata alakul ki annak, hogy nem igény jogosult projektekkel pályázzanak. Tudják azt, hogy ezzel is lehet nyerni, és zárójelben ezt is meg kell vitatnunk, noha nem ezen bizottság területén, hogy itt a bizottságnak közvetlen kapcsolatai, beavatkozása egyes tagállamokban -e a kiutat ebből a problémából. Ez csak egy felvetés pillanatnyilag, miután néhány nemzeti közigazgatás gyakorlatilag nem működik. Ezt pedig nyíltan be kell ismernünk. Gondoljuk tehát újra ezeket a gondolatmeneteket, és a szerződés egyszerűen felelőssé teszi önöket. Lehet, hogy megoszlik a felelősség, de a 7,8 milliárd elvesztegetéseért önöket terheli a felelősség. Mellesleg Lamaszúr úr a Kobvi részéről, a partner szakbizottság részéről jelentős érdeklődést tanúsít a téma iránt. Megmondom miért. Azért érdeklődik, mert tárgyalásokat eh, indítottunk a parlament, a bizottság és a tanács között a fel nem használt eh, összegekről, amelyek a számláinkon parkolnak, hogy mit tegyünk ezekkel a pénzekkel. Az ő elgondolása az volt, hogy eh, kapcsolatot teremtsünk a végre nem hajtott korrekciók között, tehát a szabálytalanul elköltött pénzek, illetőleg a normál módon fel nem használt összegek között. El kell gondolkoznunk, milyen módon lehet ezt a kapcsolatot megteremteni. El kell gondolkoznunk, hogy a kettő között milyen kapcsolat alakítható ki, miután e, legálisan nincs bizonyíték arra, hogy ennek a pénznek vissza kell térülnie, illetőleg a Lisszaboni szerződés elfogadtával meg kell maradnia a számláinkon, és úgy gondolom, hogyha a korrekciókat olyan módon kezeljük, hogy lezárjuk, vagy megtartjuk ezeket a pénzeket a számláinkon, kijelentve a tagállamoknak, hogy többet nem fizetünk, de ráadásul valamiféle büntetést is ki kell rónunk, de ezt a Kobű szakbizottságban vitatják meg. Jó, összefoglalom. A kérdésem a következő, hogy egy teljesen független és szakszerű értékelést Eh, vállalnak-e a jelentésük a bizottság elszámoltathatósági épület, építkezésének, szerkezetének a minősítésére, annak megállapítására, hogy eh, eh, teljes körű, releváns és objektív információval szolgálnak a bizottságunk számára a költségvetés végrehajtásának elfogadásához. Ez pedig a belső ellenőrjeiket is illeti, Gray urat is, Kíváncsi lennék az ő személyes véleményére. Képes-e ő arra, hogy teljesítse a kötelességét, mint az elő van írva, hiszen régen ez központosított ellenőrzés, illetve könyvvizsgálat volt, most pedig DG-nként, főigazgatóságonként végrehajtott feladatként szerepel. Ezen kívül a helyszíni ellenőrzések gyakorlatát is felül kell vizsgálni. Én itt megállnék, megköszönve az írásbeli válaszait a kérdéseinkre, amelyek egyfajta útmutatóul szolgálnak számunkra, a mentesítési eljáráshoz, és ezért köszönet illeti önt, és kíváncsian várom az ön hozzászólását, véleményét. Köszönöm szépen, Jorge. Egy kis hibát vétettem, amikor megszerveztem itt az ülés menetrendjét, hiszen a számvevő szék részéről Galia úr úgy volt, hogy megjelenik, de végül is Máltára kellett repülnie, és Séj úr van itt helyette. A kérdés az, hogy nem hatna, lenne célszerű, hogy elsősként neki adnám meg a szót, hogy a számvevő szék részéről nyilatkozzon, utána a kollégáknak adhatnék szót, hogy esetleges kérdéseiket föl tehessék. Séj úr. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági tagot. Galia doktor kollégám tegnap elmondta, hogy Máltán temetésen kell megjelennie, tehát engedelmével elnök úr, szeretném a 9-es fejezettel kapcsolatos számvevőszéki jelentést ismertetni ezen a ponton. Elnök úr, az éves jelentés 9 fejezete speciális vizsgálatokat minősít, amelyeket az Európai Unió különböző intézményeinek igazgatási költségével kapcsolatos vizsgálatokon alapul. Ez egy globális, véletlenszerű minta vizsgálatán alapul, amely az összes intézményre kiterjed. Pozitív eredménnyel zárult. A számvevőszék meg tudta állapítani, hogy az administratív költségek 2009-es ráfordításai minden tekintetben jogszerűek és szabályosak voltak. Hasonló helyzet alakult ki az előző évhez összehasonlításban, 2008-ban is ez volt a helyzet. Elnök úr, a számvevőszék további munkát is végzez, hogy különféle megfigyeléseket rögzíthessen a e, pénzügyi gazdálkodással kapcsolatban e, kiválasztott témakörökben. Tavaly ezt a munkát az ideiglenes foglalkoztatottak, illetve a megbízásos alapon foglalkoztatottak illetményének kifizetésével kapcsolatban a közbeszerzésekkel, illetve a sürgős esetekben lefolytatott tárgyalásos közbeszerzésekkel kapcsolatban folytattuk le. A következő megállapításokat tettünk. A két első megfigyelés a rendelkezésünkre álló a Relax kifizető ügynök ügynökségi eh, hivataltól kapott adatok alapján megállapítható, hogy információk hiányoznak, nem eh, naprakészek, és így nem lehetünk meggyőződve arról, hogy a tényleges kifizetések korrektek. A eh, megfigyelésünk és megállapításunk arra alapul, hogy adott esetben nem voltak naprakész adataink az özvegyi nyugdíjak kifizetésének összegszerűségével kapcsolatban sem, illetve ennek megalapozottságáról. A e, két e, további megállapításunk a bizottságra vonatkozott. Első, e, nem elegendő a belső ellenőrzés mélysége az IRIS információs rendszerrel kapcsolatban, aminek következtében a fizetések kiszámítása adott esetben hiányosságokat mutatott. A második megállapításunk arra vonatkozott, hogy az ideiglenes számítási módszer fogyatékosságokat mutatott a nyugdíjak kiszámításának területén. A kiszámítás alapjául a nyugdíj alapok összegszerűsége szolgált, amely azonban adott esetben nem volt napra kész. Ennek következtében a kifizetett nyugdíjak összegszerűsége adott esetben kifogásolható volt a nemzetközi számviteli standardek alapján végzett számításaink alapján mindezek alapján tettük megalapításainkat, és hogyha kérdéseik volnának ezzel kapcsolatban, természetesen a kérdésekkel kapcsolatos részletekkel is állunk rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök D. asszony ön következik, hogy első körben válaszoljon az eddig elhangzottakra, későbbiekben pedig majd mások kapják meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak, és megjelenhettem Szeretném elsősorban azt elmondani, hogy az előadó által kifejtett főbb megállapításokat teljes mértékben osztom. Ez tehát azt jelenti, hogy kollaboratív és konstruktív partner kapcsolatot kell kialakítanunk önökkel a bizottság részéről, és ezt meg is szívleltük, számos parlamenti ajánlást elfogadva a korábbiakban is, és természetesen osztom azt a véleményt, hogy így tudunk tovább lépni, javítva a felelősségvállalást az elszámoltathatóság területén. Számos információval kapcsolatban hallottunk itt megállapításokat, hallottuk azt, hogy nem mindegyik releváns, és pontos. E, itt természetesen attól függ, hogy mit is kerelünk, és az általános információk e, területén adott esetben felfedezett e, hézagok nem feltétlenül jelentik azt, hogy ne állna rendelkezésre a keresett információ, csak más megvilágításban kell vizsgálni ezt. Fontos azt megállapítani, amit elmondtam, miután a bizottság természetesen nem pihen babéraig, hanem igyekszik tovább tovább lépni, és büszkén hirdeti, hogy a saját külső Eh, könyvvizsgálóink megalapításait is messze menően figyelembe véve eh, finomítjuk a módszereinket. Eh, így kíváncsian nézzük, hogy a hibák arányának a teljesítése, javítása területén sikerült előbbre lépnünk, és a bizottság vezetési, gazdálkodási területén tudtunk-e javítani. Eh, hogyha három felvetéssel foglalkozhatnék, kitérnék ezekre. Az egyik az elszámoltathatóság és a felelősség kérdése volt. Saját véleményem az, eh, hogy az előző rendszeret, eh, rendszert is átdolgozva ezen a területen, most jelentősen javult a terület elszámoltathatóság és felelősség szempontjából. A reformnak az egyik fő vívmánya az volt, hogy a főigazgatók személyes felelősség rendőrségét vezettük be az ellenőrzés területén, ami drámaian megváltoztatta azt, ahogyan a bizottságot vezetik. Ez nem jelenti azt, hogy eh, ne lehetne további javításokra gondolni, de azt hiszem, hogy a legfontosabb és legszignifikánsabb eh, javulásról itt számolhatunk be. Én magam nem úgy gondolom, hogy eh, fejes rendszerek jelentik a kiutat, hanem valamilyen módon centralizáltunk, ezt megpróbáltuk, és úgy látok, hogy ez nem óvott meg bennünket a hibáktól és nehézségektől. És úgy találtuk, hogy nagyon nehézkes, bürokratikus eljárást eredményezett, és ennek az alapján megnehezítette azt, hogy a személyes felelősségvállalás érvényesüljön. Hiszek abban, hogy a jelenleg bevezetett rendszer, amelynek a területén minden egyes főigazgató személyes felelősséget vállal, lényegesen jobb ellen ellenőrzést tesz lehetővé, jobb gazdálkodást biztosít, és a felelősség megalapításának is jobb eszköze. Úgy gondolom, hogy új típusú vita módszer alakulhat ki ennek az alapján, ahol a szót az egyes főigazgatókkal lehet lefolytatni, és akik a napi döntéseket hozzák az egyes ügyekben, azok vállalják az ezzel kapcsolatos felelősséget. És így nem oszlik meg olyan módon a felelősség, amely ezt elkenné. De ez minden esetre egy egy másfajta rendszer lenne, amelyről külön szót ejthetünk. A decentralizált felelősség kérdése szerintem mindenképpen kulcsa annak, hogy hatásosan lehessen gazdálkodni a pénzeszközökkel. Az a tény, hogy a főigazgatóság, a fő titkárság állítja össze az összefoglaló jelentést, azt jelenti, hogy mi egységes szerkezetbe kovácsoljuk a kapott jelentéseket, és adott esetben igyekszünk megfelelő összképet kialakítani, segítséget nyújtva a rész részjelentések összeállításához, és megállapítva azt, hogy milyen okok vannak eh, amögött, hogy adott esetben fogyatékosságokat állapítanak meg a jelentésekben. És az ilyen fenntartásokkal kapcsolatban mi magunk próbálunk segítséget eh, nyújtani eh, olyan cselekvési tervek kidolgozására, amelyek a megállapított fogyatékosságok kiküszöbölését biztosítják. Tehát nem azt lehet mondani, hogy általános politikaként fogalmazok meg, hogy nem élünk fenntartásokkal, hanem éppen ellenkezőleg próbáljuk ezek számát leszorítani, de de úgy, hogy segítségükre sietünk, eh, feltárva a mögöttes okokat, amelyek fogyatékosságokra vezettek, és segítve az ezek kiküszöbölését szolgáló intézkedések meghozatalához. Ezzel persze nem vonjuk el a felelősséget az adott eh, főigazgatótól, vagy főigazgatóságtól, eh, és úgy látjuk, hogy itt sikerült is javulást elérnünk, és standardizálni azokat a jelentéseket, amelyek az éves tevékenységről beszámolnak, és úgy vélem, hogy ez tükröződik a számvevőszék cikk megfigyeléseiben is itt tehát úgy vélem javulásról lehet beszámolni, és a pozitív megbízhatósági nyilatkozat az kibocsátását is segíti ez a munka, és hogyha itt hibákat állapíthatók meg, akkor természetesen mindig próbáljuk kiküszöbölni ezek hibáit, illetve évről évre azon fáradozunk, hogy minél kevesebb joghézag maradjon fönn. A fogyatékosságokat kiküszöbölve tartunk a E, jobb megoldások felé. Úgy gondolom, hogy e, e, új elemek bevezetése adott esetben elkentheti a rendszer által kialakított egy értelmű felelősségi rendszert, és ami a tagállamoknak a reakcióját illeti a bizottságban elhangzottakra, én úgy gondolom, hogy a mi kedvezően fogadjuk azt az elgondolást, hogy a e, nemzeti e, igazoló jelentések megszülessenek. Ezeket megkíséreltük e, bevezetni, végeztünk ilyenek munkát, és úgy találtuk, hogy a rendelkezésünkre álló kis számú tagállam különböző hozzáállását vizsgálva, amikor megpróbálták ezeket az igazoló jelentéseket kialakítani, eltérő eredményekkel járnak, bár támogatjuk őket, segítségünkre vagy az ő munkájuk, de úgy gondoljuk, hogy ez nem hullott olyan termőtalajra, amely a továbblépés lehetőségével kecsegtetne. Úgy gondolom, hogy a, annak a felvetése, hogy a rendszereket mindig újra és újra felülvizsgáljuk, mint ismeretes, az idén a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági jelen, kezdeményezésre számíthatunk, és a bizottság múlt télen ki is bocsátott egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza, hogy számos változást tervezünk az ellenőrzési rendszerekben. Általában szeretnénk arra törekedni, hogy egyszerűsítsük az alapok gazdálkodását, a kedvezményezetteknek nagyobb segítségére tudjunk lenni, anélkül, hogy túlbonyolítanánk az önök által említett ellenőrzési rendszereket, de mindenképpen szeretnénk együttműködni a parlamenten, hogy azokra a kérdésekre koncentráljunk, amelyekre fölhívták figyelmünket. Ami a kohéziót illeti, ezen a területen területen szeretnénk jelentősen fokozni a tagállami felelősségvállalást. Szeretnénk elmozdulni arról a pontról, ahol most tartunk, és főleg a strukturális alapok területén, amelyek elköltése eredmény koncentráltabb, eredmény orientáltabb lesz. Tagállami szerződéseket szeretnénk kötni, ahol előre rögzítenénk azokat az eredményeket, amelyeket elvárunk az ilyen ráfordításoktól ez eltér majd a jelenlegi gyakorlattól, és nem csupán az eltérő kormányzati rendszerek következménye ez, hanem annak is, hogy szeretnénk itt a felelősséget némiképpen megosztani a tagállamokkal, és igen szorosan vizsgáljuk, hogy a tagállamok administratív kapacitásai megfelelnek-e annak a kötelezettségvállalásnak, hogy hatékonyan költsék el ezeket a pénzeket. Ezeken a területeken is segítséget szeretnénk nyújtani. És végül nem akarom túl hosszúra nyújtani a szót. Közvetlen kérdést tett fel arról, hogy úgy gondolom-e, hogy a belső ellenőrzés képes-e ellátni feladatát. Nos, erre világosan válaszolok, igen. Központi szerepe van a bizottságban, a belső ellenőrzési lehetőségeink, amelyek a főigazgatóságok alá vannak rendelve, azt a célt szolgálják, hogy a főigazgatók megfeleljenek a felelősségüknek, és azt hiszem, hogy ezt a célt alkalmasan szolgálják. Tehát azt hiszem, hogy van már a munka bizottságával kapcsolatos független vizsgálónk is, a, miként azt a számvevőszék ajánlja. Ráadásul a belső ellenőrzési struktúrákat külső minőségvizsgálati rendszernek is vetjük alá, tehát ennek az alapján bizonyítani tudjuk, hogy a bizottság az nemzetközileg elfogadott sztenderdekkel, illetve etikai kódexekkel összhangban végzi ezt a belső ellenőrzési területet, amely évről évre egyre jobb eredményeket nyújt, és ezzel kapcsolatban nem nem önelégültek vagyunk, de bízunk abban, hogy a pozitív DASZ kivívása felé jelentős lépést tettünk, és azt hiszem, hogy a nemzetközileg elfogadott teszteknek is megfelel ez a munka. Köszönöm, elnök úr, és a további kérdésekre természetesen szívesen válaszolok majd. Köszönöm szépen, Saci Makakis úr, úgy gondolom, hogy mindjárt visszatérünk önhöz is, de Keresztán adom meg a szót. Köszönöm szépen, mindig örülünk, hogyha a főtitkár asszony itt van a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnál. Néhány konkrét kérdés. Részletesen foglalkozom a bizottsággal, mint igazgatósági hatósággal, és kérdés az, hogy ki ül a pilóta székben ebben a repülőgépben. A következő kérdéseket szeretném feltenni. Egyrészt az igazgatósági hatóság tárgyában foglalkoztam tehát a bizottsággal, a személyzeti szabályzattal és a munkahelyek hiányával. Nagyon nagy vonalú szabályozás van érvényben, mégpedig hogyha a személyzeti szabályzat valamennyi lehetőségét kimeríti valaki, akkor egy bizottsági tisztviselő akár 12-14 hetet is távol lehet a munkahelyétől. Nos, ennyi szabadsággal senki nem rendelkezik, ezt megállapíthatom. Például három egész hét napot kapnak a saját hazákba való visszautazásra a tisztviselők, és ez 1100 napot adott például 2009-es év, évben, ami jó pár munkahelynek felel meg. 2007-ben szintén volt kiegyenlítő munkaidő, és ha megnézzük a magasan fizetett főigazgatókat, igazgatókat, vagy osztályvezetőket, akiknek rengeteg túlóra elszámolásuk van, hát ez is abszolút abszurdnak tűnik számomra, és Ebben az évben még 9 plusz ünnepnap szabad nap jön hozzá, tehát ez még két plusz szabad hetet eredményez. Tehát akár 61-71 napot kapnak a tisztviselők, és 10-17 millió euró az ő fizetési költségük összességében és ez 170 munkahelynek is megfelel, átlagfizetéseket figyelembe véve, és úgy érzem, hogy ez egy egészen elképesztő szabályozás. Éppen ezért az a kérdésem, hogy a bizottság hogyan kezeli ezt a helyzetet. Tudomásul vettem a válaszát, hogy mindez rendben van önök szerint, és mindennek így kell maradnia, különösen ami a hazautazási napokat illeti, hiszen vannak olyan területek az EU-n belül, amiket nehéz elérni, de a szabad napok mindenképpen elgondolkodnak, elgondolkodtatnak, hogy három-négy nap oda visszautazásra, tehát nem tudom, hogy milyen hely van Európában, aminek az eléréséhez három nap szükséges. Hát szívesen elutaznék oda. Azt hiszem, hogy e tekintetben az Európai Parlamentnek valamit mindenképpen tennie kellene. Tehát mi a helyzet ezzel a szabadidőszabályozással, szabadnapszabályozással, Azt hiszem, hogy ez nem önre vonatkozik ker főtitkár asszony, vagy azokra, akik itt ülnek a teremben, de az adófizetők szemére nagyon nehezen lehet ilyesmit eladni, hogy egy ilyen rendszert fenntartunk, ahol gyakorlatilag ö, rengeteg kedvezményt kapnak azok, akik már egyébként is nagyon jól keresnek. Választ adott arra a kérdésre, hogy milyen sok munkatársa keres az Európai Bizottságnak 10 euró felett, Nos, ezek a szegény rabszolgák mondhatni, azt mondja, hogy csak 7% ez az arány, de 23-24%-a azoknak, akik dolgoznak az Európai Bizottságnál, keresnek ennyire sokat. Tehát itt is felmerül az a kérdés, hogy mindez így marad a jövőben, vagy vannak olyan elképzelései az Európai Bizottságnak, hogy a jövőben ezen módosítana a személyzeti szabályzattal kapcsolatban ebben az évben újra elkezdődnek a munkálatok. A második kérdésem a funkciós munkahelyek. 88-98 ilyen hely van a főigazgatóságokon belül, de hogyha megnézzük a legutóbbi létszámtervet, akkor a főigazgatói helyek 236 ilyen ember van, aki főigazgatói fizetést kap, de nem vállalja a felelősséget a főigazgatói feladatokért. Tehát csak a fizetést kapják, de a feladataik nincsenek meg. Azt tehát a kérdésem, hogy mi a helyzet, tehát itt van 236 ilyen fizetés, mit akarnak ezzel tenni a jövőben, és azt hiszem, hogy mi is hanyagok lennénk költségvetés ellenőrző szakbizottságként, hogyha ezt hagynánk, hogy ez így maradjon, hiszen ezek olyan munkahelyek, amelyek nem főigazgatói munkahelyek, de főigazgatói fizetést folyósítanak ezeknek a személyeknek. Ez a második kérdésem. A harmadik kérdésem pedig Horvátországra vonatkozik amely, tehát felelősek vagyunk a verifikációs mechanizmusokért, és évek óta megpróbálom megállapítani, hogy milyen eredményeket értünk el egyáltalán ezekkel a mechanizmusokkal, hiszen fontosnak tartom, hogy a tagállamok ö, továbbra is kövessék ezeket a folyamatokat. Nem azt jelenti az, hogy minden ö, tagállamot felügyelni kell a gyenge pontokat illetően, nos Horvátország még nem ö, tagállam, ö, Tudman urat őrizetbe vették, mert nem tett semmit, amikor elhangzottak a problémák közbeszerzésekkel kapcsolatban. Tehát ő azokból pénzeket kapott, és kérdés, hogy ezek a verifikációs mechanizmusok hogyan kapcsolódtak be ezekbe a folyamatokba, hiszen ez egy nagyon súlyos esemény, a közbeszerzéseket illetően. Az EU számára ez nagyon fontos, és a csatlakozási folyamat szempontjából is fontos. Tehát meglepett, hogy olyan sokáig tartott, hogy egyáltalán eredmények születtek ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy ilyen eseteket nem lehet büntetlenül hagyni. A negyedik kérdésem pedig, és hálás lennék, hogyha írásból információt kapnék a e tekintetben, P. úrnak kaptunk egy küldtünk egy kérdést az LDF e munkahelyekre vonatkozóan, a kamatbevételekre vonatkozóan, amelyekből munkahelyeket teremtettek, és 2008-as évben 987 munkahelyet teremtettek, ez egyébként a létszámterben nem szerepelt, és a bizottság pedig azt mondta, hogy nem alkalmazunk új munkatársakat. Nos, ehhez képest majdnem ezer munka ö, helyet teremtettek. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják finanszírozni. Érdekelne, hogy hogy zajlott ez a döntéshozata. Ki határozott erről, és ami az EDF-et illeti a költségvetés ö, bent, talán a tanács nem nézte meg ezt a helyet. Érdekelne, hogy a tanács erről hogyan is határozott végül. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Talán még néhány kollégának megadnám a szót, és aztán kap majd válaszadás céljából szót a, titkárasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Greszle asszony észrevételeihez csatlakozni. Két kérdést szeretnék feltenni. A parlament részéről felelősek vagyunk, de a kérdéskatalógusban ezek nem merülnek fel, amelyet megküldtünk önnek, Déja asszony, de a kérdések egyike, amelyet szeretnék feltenni, szintén az utazásokra vonatkozik. Nem szeretném megismételni azt, amit Gressle asszony elmondott, csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy mi mindannyian európai intézményként hitelességi válsággal nézünk szembe. Tehát meg kell néznünk, hogy az EU-t hogyan jelenítik meg a médiában, rossz indulatúként, rossz akaratúként, és ehhez képest öt évenként az, e- a polgárokat ösztönözzük arra, hogy menjenek el az európai parlamenti választásokra. Nos, akkor szeretném megérteni, hogy miért is ilyenek az EU szabályok. Hogyha egy EU tisztviselő, akit az adófizetők fizetnek, valóban hét napot kap évente kompenzációként, hogy elérjen egy olyan helyet Európában, amely nehezen elérhető, és ha jól értem, ez nem egy egyéni szabályozás, nem mindenkire vonatkozik, nos, akkor ez valóban megmagyarázhatatlan, és csak annyit mondhatok, hogy ö, európai parlamenti képviselőként Most itt nem arról van szó, hogy ez be, kinek az előjoga lenne. Nos, ez a, ez a probléma, amivel konfront, konfrontálódunk, ez nem ö, túl sokat segít. Most ö, Németország vagy Belgium ö, vonatkozásában nem kapnak ö, ennyi napot, hogyha valaki például a sarkörre utazna, akkor mondjuk erre két napra lenne szüksége. Ö, tehát nem tudom, hogy általános szabályozásként ez elfogadható, ez szerintem nem. És a második kérdés, amit a bizottságnak szeretném feltenni, hogyha ilyenek a viszonyok, akkor az sem segít, hogy a, az EU PL költségvetését kiépítsék. A német média nagyon kritikusan fogadta azt, hogy milyen sok forrást fordítanak az Európai Bizottság elnökével összefüggő kiadásokra, és írásbeli kérdést szeretnék feltenni azt illetően, hogy a public relations költségek alakulása milyen volt az Európai Bizottságnál az elmúlt években. Világos, hogy most esetleg nincsenek itt önnél ezek a számadatok, de jó lenne, hogyha írásban tudnak kiegészítést tenni erre a kérdésre vonatkozóan. A harmadik pont pedig azt az összefüggést érinti, hogy az Európai Bizottság hogyan tud majd pozitív DAST kapni a költségvetési rendelettel kapcsolatosan. A tolerálható hiba kockázatról vitázunk jelenleg, és érdekelne, hogy milyen összefüggésben vitázik az Európai Bizottság igazgatása erről a koncepcióról. Amit én eddig megkaptam és olvastam, ez teljes mértékben érthető számítás volt a, az ellenőrzések hasznáról. Minden adófizetőnek el tudom magyarázni, hogy nincs értelme 100 ezer eurót kiadni olyan ö, ellenőrzésekre, amik aztán 2,50 eurós ö, értékű hibát tudnak felderíteni, ez teljesen világos. Tehát kérdés, hogy egyáltalán milyen ellenőrzések hatékonyak, mely ellenőrzések hatékonyak, és melyek túl költségesek. De azt hiszem, hogy nem elegendő önmagában a tolerálható hibakockázat megállapítása. Azt hiszem, hogy itt egy tolerálható hiba aránynak felelne meg ez inkább, mint tolerálható hiba kockázatnak. Nos, én amíg ezzel foglalkoztam, megtanultam, hogy a kockázat területek azonosítása vagy kijelölése a pénzösszegek ellenőrzése folyam, folytán, ez inkább a menedzsment eszköze, és nagyon aggódom, mert hogyha megnézem ezt a jellegi koncepciót, a bizottság végül is egy észszerűbb eszközt talált, hogy pozitív megbízhatósági nyilatkozatot megkönnyítse, mm, de ez nem több, mint ez a gondolat. És itt van az a szép, gond, szép Grimm mese a császár új ruhájáról, nos, mindenki azt hiszi, hogy van rajta ruha, illetve ezt mondják, és aztán egy gyermek kimondja az igazságot. Nos, itt van a ö, tolerálható hiba kockázat koncepciója, ez az eddigi formájában olyas valami, mint a császár új ruhája, tehát mindenki észreveszi, hogy valójában mi is a probléma, azt hiszem, hogy erről még vitáznunk kell, és érdekelne, hogy az ön, bizot, az ön szervezetén belül hogyan zajlik az ezzel kapcsolatos vita. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Még négyen jelentkeztek szólásra, Mulder, Ivanova, Fjellner úr és Odi úr. Van még valaki, aki szólni kíván? Nem? Tehát négyen kívánnak hozzászólni. Mulder úr. És aztán talán válaszolhat majd. My question is, uh, Köszönöm, elnök úr. Egészen rövid lenne a kérdésem. Állandóan minden évben előfordul ez a téma az utóbbi 6-7 évben a tevékenységi jelentéssel kapcsolatban. A főigazgató aláírásával jön ez a dokumentum, és évről évre azt kéri a parlament az foglalásában, hogy a bizottság is, a, biztos is írja alá. És minden évben azt a választ kapjuk a bizottságtól, hogy ez nem lehetséges, a biztos nem írhatja alá. Én ezt minden évben hihetetlennek tartom. Miért ne tudna egy levelet aláírni a biztos, miért ne tehetne a plenáris előtt egy nyilatkozatot, és ezzel felelősséget vállalna az előző évben általa folytatott szakpolitikáért, és a főigazgató aláírása mellett ő is vállalná a felelősséget, hiszen ő az igazán elszámoltatható, nem a köztisztviselő. Ezért azt szeretném kérni a bizottság illetékesétől, hogy gondoskodjon arról, hogy ez megtörténjen. Legalábbis választ kérek arra, hogy a biztos eh, aláírását továbbra is lehetetlennek tartja az éves tevékenységi jelentéseken a bizottság elnök. D. asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Grészle asszony és Gájer úr kérdése részben közös, ezért azzal szeretném kezdeni a választ, hogy úgy gondolom, hogy legitim és helyén való, hogy a foglalkoztatási feltételek nem csak a bizottsági alkalmazottak esetében, hiszen a tanács, illetve a parlament is ugyanazokkal a szabályokkal foglalkoztatja az alkalmazottakat, tehát ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a személyzet túlnyomó többsége nem otthon lakik. Ez többletköltséget jelent a 21. században is következményei vannak. Utazási időre van szükség. Egy anekdóta jellegű karácsonyi tapasztalatot szeretnék megosztani önökkel. Törölték a járatomat, és 24 óra autóútba került, hogy Dublinba érjek. Tehát még akkor is, hogyha a modern repülő utak korában gyorsan tudunk utazni. Ennek ellenére időnként plusz időre van szükség ahhoz, hogy hazaérjünk például karácsony környékén. A bizottság folyamatosan keresi a továbbfejlesztés lehetőségét. Szeretnénk a legmodernebb szabályokat alkalmazni. Az előző válaszkörben említettem, hogy dolgozunk a következő több éves pénzügyi keret javaslatán, és ennek része lesz majd egy igazgatási fejezet, ezen is dolgozunk, és ezen belül megvizsgálja majd a bizottság a bérek, illetve juttatások ügyét. És ott lesz majd ideje annak, hogy esetlegesen kiigazításon gondolkodjunk. Grészle asszony említett néhány számot, én ezekre nem ismertem teljesen rá, szeretném megismerni őket. Két, 236 főt említett főigazgatói státuszban és fizetéssel, ez nem vág egybe a számaimmal, egyeztessünk a rugalmas munkaidővel kapcsolatban. A szociálpolitikát szeretném említeni. Az Unió számára a bizottság javasol szociálpolitikai intézkedéseket, és ez a saját személyzetére is érvényes javaslat. Ez azt jelenti, hogy a munka, illetve a család összehangolását, a modern munkaidő beosztást szeretnénk támogatni. És a munkafeladatokhoz tudjuk igazítani az igényeket. A lényeg az, hogy az eredményeket tudjuk teljesíteni. Fokozatosan a jelenlét kultúrája helyett eredménykultúrát szeretnénk bevezetni. Tehát a rugalmas munkaidő a bizottságnál korszerű alkalmazási körülményeket teremt. A válaszaimban számokat is említettem, adatokat adtam. Úgy gondolom ez is a korszerű vezetési gyakorlatnak a része. Bizonyára önök is jól tudják a bizottsági alkalmazottakkal való kapcsolattartásból, hogy sok munkavállaló messze túllépi az a heti kötelező munkaidőt, mert eredményeket szeretnének elérni. Tehát arányossági szemlélettel kell ezeket a problémákat felvetni. Ami pedig Pibax urat illet, illetve Grészle asszonynak a kérdésére írásban szeretnék majd válaszolni, illetve adatokat említek majd. Az elfogadhatatlan hibarányokat tekintve valóban fontos, hogy megvitassuk ezt a számvevőszékkel. Egyeztettünk, hogy mi lenne az elfogadható arány. Sok munka történt ezen a területen, és a tanácsnak, illetve a parlamentnek a javaslat már elkészült, és nem gondoljuk, hogy minden szakpolitikai területen egységes számot kell bevezetni, mindegyik eltér ugyanis a közös agrárpolitika központilag igazgatott terület. A kohéziós politika viszont decentralizáltan közösen irányított terület. Tehát a bizottság a javaslatában az általa helyesnek tartott tűrés határokat szeretné majd elővezetni. Nyilván arányosságot és egyensúlyt szeretnénk elérni. Az elfogadható arány, illetve ellenőrzési szint kialakítandó, de nem feltétlenül lesz ez egységes a különböző szakpolitikák területén. A kétszázalékos egységes arány nem feltétlenül észszerű minden területen. Tehát ezt meg kell vitatni, és a belső egyeztetések után majd megosztjuk önökkel is az elemzésnek az adatait, illetve hogy minek alapján jutottunk a következtetésekre. Tehát egy vita következik, és a, az egyeztetésünk során alakul majd ki az eredmény a számvevőszékkel. Mulder úr az éves tevékenység jelentésre kérdezett rá. Fontosnak tartom, hogy a főigazgató felelősséget vállaljon. Ezt nem lehet megosztani. Korábban nem volt világos a felelősségi rendszer, és ez nehézségeket jelentett. Politikai felelősség érvényesül a központi irányítás mellett, és a kemény bürokrácia mellett. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy a főigazgató kezébe kerül a ráruházott felelősség, illetve feladatkör. És a biztosok kollégiuma kollektív felelősséget vállal Fontos a határvonal meghúzása, és nem lehet a kétféle rendszernek az elemeit összevegyíteni egymással, ahogyan korábban már említettem, mert ez nehézséghez vezetne. Köszönöm. Dank u. Nu komen we aan tweede ronde. Köszönöm szépen. Most rátérünk a második kérdéskörre. Három kolléga a néppárt részéről jelentkezett. Fjellner úr, illetve elnézést, Ivanova asszony, Fjellner úr, és Ódi úr ebben a sorrendben. Én pedig mérem majd az időt. Két-három percben szóljanak hozzá. Ivanova asszony elsőként. Köszönöm, elnök úr. Az előadó a legfontosabb kérdéseim közül néhányat már megemlített. Az ellenőrzési rendszer az adatoknak a jóságfoka lett volna a kérdéseim lényege. D. asszony nagyon sok előrelépésre hívta fel a figyelmünket, üdvözlendőnek tartom ezeket, és Maradtak azonban úgy gondolom még olyan gyöngeségek, amelyeket meg kell oldani. Ezek nehezítik a bizottság ellenőrzési lehetőségét a tagállamok felett, illetve az adatszolgáltatás felett. Hol látja a kitörési pontokat? A kohéziós területen például, amelyet említett, a tagállamokkal szerződéseket fontolgatnak, hogy ezzel növeljék a tagállami felelősségvállalást. Konkrétan Horvátországra, illetve Macedóniára szeretnék rákérdezni. Horvátország esetében az elutasított aktáknak az arányát szeretném megkérdezni. Mennyit küldenek vissza nemzeti hatóságokhoz? Elégedette a bizottság a 20%-os elutasítási arányjal, illetve mit tesznek ennek a csökkentésért? És aztán a Tudjman kérdésre, ezt említette D. asszony Horvátországgal összefüggésben, kérem, hogy erre térjen ki részletesebben. Macedónia esetében pedig a bizottság az az irányítási lehetőségek átadását késleltette a Macedónia volt Jugoszláv tagköztársaság esetében, és esetleg 2010 második felében történhet ez meg. Hogy halad az ügy? Köszönöm. Um, Elnök. Nos, Grace asszony is említette ezt, és Ivanova asszony folytatta ezt, úgyhogy kérem érintse majd a válaszban ezt. D. asszony, Fjellner úr. Köszönöm, elnök úr. D. asszonynak szeretnék köszönetet mondani az írásban megadott válaszokért. Jó információkhoz jutottunk. Két kérdést szeretnék feltenni a válaszait tovább gondolva. Most nem mennék abba bele, hogy a munkaidő hogy alakul, illetve X-ből Z-be eljutni mennyi idő. Grace Lassonra bízom, hogy ezt kifejtsem, mert akkor nem tudnék megfelelni a két perces időkorlátnak. A nyilatkozatokat tekintve úgy látom, hogy előreléptünk, és jó ezt megismételni, mert a szakbizottságot illetően sokszor azt tapasztaljuk, hogy évről évre ugyanazok a kérdések, és lassan haladnak az ügyek. Tehát időnként érdemes megállni, végig tekinteni az eredményeken, és nyugtázni, hogy igen, ezt elértük. Tehát fontos, hogy a bizottság minden lehetséges segítséget megad a tagállamoknak a nemzeti nyilatkozatok terén. És egyféle módon jó ez, hogy a holland, illetve svéd levélre érkezik a válasz, talán egy kicsit késve, de a válaszában meglepett, hogy a levélben a nemzeti nyilatkozatok legfontosabb vonatkozásának a meghatározását is kérik, és lehet, hogy épp az angolt másképpen értettem a válaszából, de nekem úgy tűnik, hogy az iránymutatások tulajdonképpen a hozzáadott értékre vonatkoznak, ezt emelik ki. Ezt teszi összehasonlíthatóvá az eredményeket, és szomorú lenne, hogyha itt elcsúsznának a dolgok, mert az az érzés alakulhatna ki, hogy a tagállamok nem kapják meg a szükséges támogatást a nyilatkozatok kiállításához. Szeretnénk, hogyha minél többen megkapnák aztán a fegyelmi intézkedésekre szeretnék rákérdezni. Az írásban megadott válaszában említ kilenc esetet. Kilenc esetben fegyelmi eljárás indult. Ez valószínűleg jó hír. Nagyon sokan dolgoznak a bizottságnál csak kilenc ügy, az vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz nézőpont kérdése. De arra szeretnék rákérdezni, hogy a fegyelmi eljárás az fegyelmi intézkedést is jelent egyben, vagy lesz-e belőle intézkedés? Kilenc eljárásból előfordulhat, hogy mondjuk két emberrel szemben foganatosítanak fegyelmi intézkedést is. Illetve mi az általános intézkedés? Mi az, amit a rendes eljárás menetben a fegyelmi eljárás szokott váltani, hogyha egy kis iránymutatást tudna adni. Köszönöm. Ódi úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az előadónak. Szeretném elmondani, hogy nagyon szerencsés, hogy az összes megjegyzés úgy alakult, ahogy itt szerepel, rengeteget dolgozott. Egyrészt a nemzeti nyilatkozatokra szeretnék kitérni. Jó ötlet, de tartalmilag ki kell ezt dolgozni, mert a miniszterek, illetve az állam melyik a megfelelő szint, mit kér a számvevőszék. Nyilatkozzanak arról, hogy minden adat a rendelkezésükre áll, mert ugye a nemzeti eh, ellenőrzés, illetve a nemzeti audit az független. Tehát, hogy a minisztériumok vagy a, eh, az állam szintjén tudják aláírni megfelelő szinten ezt a nyilatkozatot, ez kérdés. Aztán az általános eljárás ügyében. Most már 16 éve folyik ez az eljárás. Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszolna a számvevőszék a hitelesítő nyilatkozatot nevezzék meg. Adnak-e, vagy nem adnak? Azt mondják, hogy negatív ez a nyilatkozat, nyilatkozat de ezt se látom. Egyrészt az elszámolásról pozitívan nyilatkoznak, de a részletekről negatívan. Vagy fenntartásokkal adják meg a hitelesítő záradékot. Két pozitív vélemény, nyolc negatív vélemény, ez nem egy egységes nyilatkozat. Tehát igen vagy nem választ kérek. Elutasítják, vagy elfogadják. Tehát negatív vagy pozitív. Mit mond a számvevőszék a szerződés előírásai alapján? Főtitkár asszonytól pedig azt kérem, hogy a tanácssal való munkakapcsolatról is szóljon, mert a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság gyakran találkozik azzal, hogy a mentesítést el kell utasítani. Ennek politikai következményei vannak a tanács szempontjából. Tehát a kérdésem az, hogy a tanácsi főtitkárral, a kollégájával milyen a munkakapcsolata, mert sokszor azt hallom, hogy rossz a munkakapcsolat. Ezt öntől is szeretném hallani. Írja le, hogy hogyan működik ez az elszámolások esetében, a beszámolóknál hiszen a számvevőszék tulajdonképpen a tanács gazdálkodásáról is véleményt mond. Elnök, igen, köszönöm. Főtitkár asszony az első kérdésre adott válaszában azt említette, hogy a nemzeti nyilatkozatokra tartozik ez a kérdés. A bizottság elvégezte a maga értékelését, elemzését, és hamarosan egy iránymutató feljegyzést fog majd kiadni erről. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy megkaphatjuk-e az elemzés részleteit, áthathatók-e ezek az előadók számára, vagy esetleg a fő előadó részére. Ez annyiból érdekes számunkra, hogy hasznos adatokkal szolgálhat. Azután az iránymutató feljegyzést, hogyha hamarosan megalkotják, akkor a hamarosan ez mit jelent konkrétan? Mikor a várható? Tudom, tehát akkor most itt az alkalom, hogy válaszoljon, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Szám sorba haladva. Először a nemzeti nyilatkozatokra vonatkozó kérdésre térnék ki. A továbbiakban is nyomást gyakorlunk a tagállamokra, hogy ilyeneket vége, készítsenek, és Ódi úrnak feltett kérdésére válaszolva is mondom ezt. Ami az iránymutatásokat illető határidőt illeti, nos, ezeket írásban rövid elemzéssel együtt rendelkezésükre fogjuk bocsátani, amely tartalmazza majd az ilyeneknek az érdemeit, illetve a különbségeit, amelyeket a négy tagállamból kaptunk, és ezt fogjuk összegezni, és biztosítani tudom önöket a tekintetben, hogy ez egyfajta útmutatású szolgálhat majd a tagállamoknak, hogy harmonizálják, összhangba hozzák ezeket a nyilatkozatokat, hiszen ez fontos lenne a tekintetben is, hogy az egyes területekre vonatkozó összképet megkapjuk. Ami a fegyelmi eljárásokat illeti ezekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy először is le kell zárulniuk ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy az illetők valóban elkövettek-e valamilyen a gyanúban megfogalmazott jogsértést, és ennek nyomán szabható ki szankció. A bizottságnak lehetősége van ilyen büntetések kiszabására, amennyiben megalapítják, hogy a személyzeti szabályzatot megsértette a munkavállaló, és ilyenkor természetesen az elkövetett cselekmény súlyától függő büntetést fogunk kiszabni, ha egyáltalán megállapítható az eljárás folyamán, hogy ilyen függelemsértésre került sor. Nagyon nehéz általán általános válaszokat adni erre, hogy hogyan lehet például az aklatással, vagy a szakmai elvárásokkal össze nem függő magatartással kapcsolatos eljárásokra vonatkozólag általános megállapításokat tenni. Ami pedig azt a kérdést illeti, amely a tanácsak fenntartott kapcsolatainkra vonatkozott. Nos, az a helyzet, hogy igen, rendszeresen találkozom a tanácsi kollégámmal, aki hasonló feladatkört tölt be. Évente számos alkalommal találkoznak az egyes intézmények fő titkárai, hogy politikai, szakpolitikai kérdésekről, költségvetési kérdésekről egyeztessenek, és a tagállamokat, a tanácsot és a titkárságot gyakorta megkeressük ilyen kérdéseinkkel, és kezdeményezzük azt, hogy próbáljunk közös egyetértésre jutni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és a továbbiakban is azon leszünk, hogy itt vagy egyfajta egységes álláspont alakuljon ki. A külügyi szolgálattal kapcsolatban például nagyon szoros figyelemmel követem a tanács fejleményeit, hiszen az új szolgálatba történő személyi áthelyezések ügyét is nyomon kell követnünk, és ez egy folyamatosan napirenden szereplő kérdés, amelyel kapcsolatban szoros, konstruktív munkakapcsolat alakult ki közöttünk, tehát hasonlóra igyekszünk törekedni majd a parlamenttel is, a jövőben is. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy van még egy tisztázandó kérdés. Itt följegyeztem, hogy a eh, Tudjman óra kapcsolatban kialakult egyfajta eh, kérdés. Nem tudom, Greszle úr, mondjuk eh, kifejteni. Nos, a Horvátország kérdés csak korlátozott népszerűségnek örvend, ezt már észrevettem, hiszen a kolléganő sem kapott választ a kérdésére Horvátországgal kapcsolatban, talán most adja ezt meg. Elnök, tudna válaszolni erre a kérdésre? Nem tudok most konkrétan válaszolni sem Kroácia, Horvátországgal, sem pedig a korábbi Macedon jugoszláv tagköztársasággal kapcsolatban. De általában a előcsatlakozási folyamat vonatkozásában azt lehet elmondani, hogy a tagjelölt országok hatóságai folyamatosan gondoskodnak arról, hogy olyan eh, struktúrákat alakítsanak ki, amelyek eh, összeférhetők az unióval, eh, és olyan módon gazdálkodjanak a költségvetéssel, amely szintén összhangba hozható a tagállami gazdálkodással. Ez természetesen elhúzódó folyamat az tagjelölt országokban, és nem mondhatjuk el azt, hogy különösen elégedettek lennénk a az adott országokból érkezett pályázatok visszautasítási arányával, de minden esetre ezeknek a folyamatos javítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a műszer, mű, mű, rendszer működőképessége kialakuljon e, és fokozatosan összefüggésbe hozható és összhangba hozható legyen a mi gyakorlatunkkal. Ez zajlik. Köszönöm. Azt szeretném tudni, hogy észrevette hogy itt az állami szintű bűnözésről van szó. Oké. Okay. Jó, ezt akkor nyomon figyelemmel követjük majd. Aztán elhangzottak kérdések a számvevőszékkel kapcsolatban is, se jóra szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ódi úr hozzászólásával kapcsolatban először is szeretnék hivatkozni Kalilaj úrra, aki az ügyben illetékes kollégám, és ő tud véleményt alkotni ezzel kapcsolatban. Általában azonban azt tudom megalapítani, hogy a számvevőszék kétféle véleményt bocsát ki az Európai Unió elszámolásaival kapcsolatban. Egyrészt a, az elfogadhatóság, a megbízhatóság mm, a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatban, a másik pedig, a másik vélemény a, a tényleges gazdálkodás jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos általános megállapítás. Tehát, hogy a pénzügyi gazdálkodás adott esetben kb. 2 ban bizonyul szabálytalannak, és ilyen jellegű megállapítást teszünk nagy általánosságban, de Kalilai úr konkrétabban is ki tud kérni a feltett kérdésre technikai szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. előadom császimakakis úr, kíván-e még hozzászólni? Köszönöm. Örömmel hallgattam önt, Déj asszony, miután megválaszolt minden feltett kérdést, és olyan módon válaszolt rájuk, hogy az érthető legyen, tehát mindent értünk. A probléma az, persze, ez már valami, nem? A probléma azonban az, hogy bizonyos értelemben ez rózsás képet fest igen, vannak vívmányaink, vannak erőfeszítéseink, és megalapíthatjuk, hogy bizonyos értelemben ön hálás az Európai Parlament segítségeiért is. De elegendő -e ez? Arról a kérdésről, amelyet feltettem önnek, a külső könyvvizsgáló vagy ellenőrzés kérdéséről. Ön azt válaszolta, hogy az Európai eh, Számvevőszék külső eh, vizsgáló eh, intézmény, és ezt el is fogadom, valóban így van, de negatív azt adott tehát az ön válaszát úgy kell elkönyvelnem, hogy ez negatív. Két-három oldalas nyilatkozatról van szó, nagyon világos, negatív nyilatkozatról. Azonban ön azt mondja, hogy a negatív DASZT elfogadja, számukra ez nem probléma, az önök számára ez nem probléma, hiszen erőfeszítéseket tesznek a javítás véget. Ezt mondta ön, ez érthető is, de azt hiszem nem elegendő én úgy gondolom, és szeretném emlékeztetni önt a Barozó egyes bizottságnak a e, céljára, hogy pozitív daszt kapjon. Ezt nem sikerült elérnie. És ezért ismétlem meg, meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy további nyomást gyakoroljunk azokra, akik ezt a problémát okozzák önöknek. Ezek pedig a tagállamok. Nem önök, hanem a tagállamok. Ugyanakkor azonban e, intézkedési terveik jók, de adott esetben nem elegendőek és akkor azt mondják, hogy együtt kell működniük a tagállamokkal, hogy bizonyos sztenderdeket alakítsanak ki. Bizonyos biztosaik így járnak el. Például volt egy meghallgatásunk Andrula Vasziliu biztossal, ez volt az első alkalom, amikor a művelődésügyi bizottságot meghívtak a bizottságunkra, de a biztos asszony ezt örömmel fogadta, nem volt rejtegetni valója. Két alkalommal évente a nemzeti intézményekkel is értekezletet tart a program végrehajtásáról, tehát ilyen évenkénti szemináriumokat szervez, amelyek során felmérik a teendőket, és elkönyvelik az addig elért eredményeket. Ez egy követendő gyakorlat gyakorlat. Tehát azt hiszem, hogy a DG-nek ez egyfajta jó például szolgálhat, és a DG régió, vagy a szociális alap elköltése területén hasonló módon lehetne eljárni, olyan gyakorlatot alakítanak ki, amelyet ma nem kedvelünk, és ezekkel le kellene állniuk. És ugyancsak emlékeztetném önt arra, hogy elnöke, Barozó elnök úr, egy olyan kérdésre, amelyet a parlament december 14-én tett föl neki, 2010-ben, idén, tavaly, a tagállamok vonatkozásában azt válaszolta e, a kérdésre, hogy mit tehet a tagállami teljesítmények javítására, e, hiszen e, ön felel ezekért az eredményekért. Nos, erre azt válaszolta, hogy többet kell megkövetelnünk a tagállamoktól, mint ismeretes, négy-öt tagállam kivételével, ami a nemzeti igazgatási nyilatkozatokat illeti, nem adták meg az igazoló nyilatkozataikat. Tehát amit a főigazgatónk mondott, hogy esetenként a bizottság nem rendelkezik valamennyi intézménnyel, intézményesített eszközzel, annak kikészítésére hogy a tagállamok az Európai Uniótól elvárható nyilatkozatokat megtegyék a nemzeti szinten történő pénzgazdálkodással vonat, kapcsolatban. Nos, Világos, hogy miután mi vagyunk a költségviselő fél, elvárhatjuk, hogy a tagállamok a saját területükön folytatott pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó nyilatkozatokat időben kibocsássák. Tehát ez nem egy elfogadható helyzet, hogy a 30%-ban eredmény nélkül folynak el ezek a pénzek, és nem lehet lenyomozni, hogy ez mire vezethető vissza. Vajon elfogadható ez? vagy pedig tovább kell vinnünk ezt a lépésenkénti megközelítést, hiszen ez is több, mint a semmi. De most egy nagy lépésre van szükségünk, a nagy lépés pedig az, hogy megváltoztassuk a történetlőm kerekét, a megfelelő irányba irányítsuk a kocsit, hogy ne legyenek olyan tagállamok, amelyek megtagadják ezt. Persze vannak olyan tagállamok, amelyek gazdasági válságban szerepelnek, és a kohéziós alapból további összegeket igényelnek, és hogyha továbbiakban is vizsgálatok nélkül folyosítjuk ezeket az összegeket, akkor a helyzet nem fog megváltoztatni, akkor nem fogjuk tudni áthidalni azt a szakadékot, amely a gazdag, illetve a válságban szenvedő tagállamok között tátong. Tehát ezt a kultúrát ki kell küszöbölnünk, meg kell változtatnunk ezt a helyzetet, mert hely helytelen az, hogy ilyen módon ellenőrzés nélkül fordítsunk pénzeket, és töltsük ezeket lyukas zsákba. Nézzük, hogy hol lehet hozzáadott értéket elvárni az összegek elköltésétől. És ellenőriznünk kell, hogy az aláír szerződésnek megfelelően eljárva csak ugyan hatékonyan került felhasználásra a részünkről folyosított pénz. Szeretnénk egy intézkedési tervet látni az ilyen jellegű elmozdulás céljából, amelynek keretében tehát a tagállamokat felelősebbé teszik, a szerződést íratnak alá velük, és ez a szerződés ez önmagában csodálatos, de e, szeretném, hogyha láthatnánk, hogy milyen módon kényszerítik ki ezeket az állami felelősségvállalásokat. És e, a másik nagy kérdés, amelyel foglalkozunk, az az, hogy hogyan lehet visszaszerezni a jogcím nélküli kifizetést, kifizetéseket, vagy a e, e, rosszul elköltött pénzeket, mert a 7,8 millió euró e, semmi vélet. Köszönöm tehát, és bízok, bízom abban, hogy a jövőben kitűnő lesz az együttműködésünk, még akkor is, hogyha egyes területeken ezt nehéznek találják, de azt hiszem, hogy ha lélegzethez jutnak, e, akkor ezt nem úgy kell megfogalmazniuk, hogy e, mi e, gonosz nyomást gyakorlunk önökre. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy volt szíves eljönni, és nagyon komolyan vettük ezt a kérdést. Másfél órát szenteltünk napirendünkön ennek a témakörnek, de ez nagyon fontos része annak a tevékenységünknek, amelynek a célja, hogy jól értékelhető általános összképet kapjunk a gazdálkodásunkról. Köszönöm szépen. Következő az EFA ügyekkel kapcsolatos mentesítési nyilatkozat megadásának kérdése. Odi úr szól először hozzá ez a kérdéshez. Rövid szünet után. Bien, je déclare... Euh, Ezzel az ülés folytatását bejelentem. Itt van a nyolcas pont a napirendünkön. Kérem, hogy fejezzék be a beszélgetéseket. Tehát a napirendünk 8-as pontja, 2009 évi mentesítés, a 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap. Üdvözlöm az Európai Beruházási Bank képviselőjét, Barton úr személyében, aki az Európai Unión kívüli műveletekért felelős főigazgató elnézést. Egy hölgyről van szó, elnézést. Itt a névtábla csapott be, tehát asszonyom, megadom önnek a szót. Uh, thank you very much. Uh, you're very welcome to call me doc. Köszönöm szépen. Uh, üdvözlöm Önt a bizottság nevében, uh, és ennek az alapján talán azt is el lehet dönteni, hogy mely nemhez tartozom. Minden esetre örülök ennek a lehetőségnek, és uh, az Európai Beruházási Bank hitelezési gyakorlatával kapcsolatos ügyekben kell nyilatkoznom. Csak novemberben léptem be a bankhoz, és biztos vagyok abban, hogy lesznek olyan elgondolások és ajánlások az önök részéről, amelyeket megszívlelhetünk az itt elhangzó vita, illetve kérdések alapján. Bien, donc je donne la parole à... Tehát megadom a szót a jelentéstevőnek, Bastas úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Örülök, hogy az Európai Beruházási Bank képviselője Bárton asszony itt van körünkben. A beruházási bank a harmadik világokban, az, el, világban az AKC államokban foglalkozik műveletekkel. A vita előkészítességként volt egy eszmecserém két héttel ezelőtt Peebles biztos úrral, és ott a három, négy éves időtartamra el, átnéztük a mentesítési jelentéseket, és elmondtam Pibax úrnak, hogy feltűnő, hogy már évek óta egymást követő években az Európai Parlament a plenáris ülésen, hogyha az Európai Fejlesztési Alap mentesítési eljárásáról van szó, különösen az Európai Beruházási Bank vonatkozásában nehézségeket tapasztal, hiszen az Európai Parlament mentesítési hatóság, tehát nehézségeink vannak, hogy erről eszmét cseréljünk. Tehát a megbízhatósági nyilatkozatnak nincs köze azokhoz a pénzeszközökhöz, amelyeket az Európai Beruházási Bank kezel. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy jó éves beszámolót kapjunk az Európai Beruházási Banktól, különösen ami a beruházási hitelt illeti. Ez egy nagyon fontos összeg, 3,5 milliárd, és nyilván itt közpénzekről van szó, az európai adófizetők pénzéről, ők bocsátják rendelkezésre ezt az összeget. Ezért jó ö, kell kapnunk arról, hogy mi is történik ezzel a pénzösszeggel. Az Európai Beruházási Bank éves beszámolója nagyon sok pénzügyi jellegű információt szolgáltat, de nehéz eltekintést nyernünk arról, hogy milyen eredményt érnek el az ezen eszközökkel finanszírozott programok. Mit is érünk el mindezzel? valamennyi mentesítés az elmúlt években a kokobű részéről és a plenáris ülés részéről is azt követeli, hogy az eredményekre fordítsunk nagyobb figyelmet. Megkaptuk az Európai Bizottság válaszát, valamint az Európai Beruházási Bank válaszát, mindezt átolvastam, öt kérdést tettünk fel, ezek konkrét kérdések voltak, részben arra vonatkozóan, ami a sajtóban megjelent, abban az időben, amikor ön főigazgató lett, amikor megkapta ezt a, ezt a tisztséget, volt például egy Guardian ö, beszámoló, és ö, volt egy nem kormányzati szerv, a Counterbalance is, amely egy kutatást végzett az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban, és ezáltal jobb eltekintést kapunk ezzel a problémával kapcsolatban. Köszönöm tehát a válaszait. Vannak olyan részek a válaszokat illetően, például az ötös kérdésnél, mindjárt ki is keresem, ahol is arról esik szó, rögtön kikeresem ezt a részt. Tehát amíg fontos, hogy az átláthatóságra helyezzünk hangsúlyt, és itt következik egy nagyon fontos mondat, hogyha tehát mindenképpen az átláthatóságra kell súlyt helyezni, ha csak nem súlyos ok akadályozna ezt. Tehát kérdés, hogy mik lehetnek ezek a súlyos okok, hogy bizonyos információkat amik miatt bizonyos információkat nem tesznek közzé. Azt hiszem, hogy az átláthatóság a lehető legnagyobb jelentőséggel bír ebben az összefüggésben, és itt van a válasz az ötös kérdésre. Itt egyes helyeken szó esik a különböző csalás fajtákról, amelyek felmerültek a 11-es oldalon, a 17 oldalból. Itt az Európai Beruházási Bank azt írja, hogy egyetértésben a garanciákkal és politikákkal lehetnek csalás és illegális tevékenység különleges esetei, és ott az EU pénzügyi érdekei sérültek, és az Olafhoz vezették tovább ezeket az ügyeket. Nos, érdekelne, hogy milyen konkrét esetek merültek fel, csalási esetek, hol került sor erre a csalásra, milyen pénzösszegekről van szó, a nyomozás meddig haladt, az Olaf főigazgatóságánál vannak-e már eredmények, tehát mi a dolgok állása ezekkel a csalásokkal kapcsolatosan. Válaszában szól a csalók fekete listájáról is. Dolgoznak-e tehát ilyen listával, hiszen van egy sor gyakorlat, amelyet kifejlesztettünk, így szól a szöveg, amelyek egyébként megegyeznek az Európai Bizottság gyakorlataival és iránymutatásaival. Kérdésem önhöz, hogy tudná -e többet mondani erre ezzel a fekete listával kapcsolatosan? És még egy utolsó pont. minden egyes mentesítési határozatnál az Európai Beruházási Bank vonatkozásában kifejezetten felmerül a kérdés, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan számol be az Európai Parlamentnek. Nekem az a benyomásom, hogy javult ez az eljárás, de még mindig lehetne rajta javítani. Mit fognak tenni tehát, hogy gondoskodjanak arról, hogy a következő mentesítési határozatnál ezek a megjegyzés, ezekre a megjegyzésekre már ne legyen szükség. Ez lenne az első néhány kérdésem önhöz, és aztán talán még ö, egymás között is megbeszéléseket folytathatunk, és a kollégák észrevételének is tudunk teret engedni. Köszönöm szépen. Gressle asszonyt látom a kollégák közül. Jó, hogy először az EDF-ről, amikor beszélünk, akkor itt van az LBB e is, hiszen az LBB e a múlt évben már kapott feladatot, hogy a csalási esetekkel is foglalkozzon, ha ezért nem volt felelős. Tehát jó lenne, hogyha megtudnánk, hogy hány csalási eset merült fel a tavalyi évben, sőt több elmúlt évben, hiszen hogyha nincs csalási eset, akkor azt, a, azt mondhatnám, hogy nem is érdeklődtek ez, ez iránt. Tehát jó lenne, hogyha az Európai Beruházási Bank beszámolna arról, hogy mit tesz a csalási esetek felderítésére. Van egy belga kolléga, aki az Olaf-tól ellátogatott oda, erről értesültem legutóbb. Természetesen egyedül valaki nem forgathatja fel a világot, de jó lenne, hogyha megtudnánk, hogy az Európai Beruházási Bank mit tesz, hogy ezen a nehéz területen előre haladjon. Még egy kérdésem lenne a bizottsághoz viszont, és nagyon jó lenne, ha ez a kérdés most így nem merülne feledésbe. Rögtön fel is teszem a kérdést. Pibax úrhoz egy levelet intéztünk, amire válasz jött, és 2008-ban voltak bevételek, és bizonyos 480 millió volt az ákeltség vonatkozásában ez az összeg, ami nem volt világos számomra, hogyha megnézzük, hogy ezer szemét alkalmaztak, tehát egészen kontos, konkrétan 989-et, akkor szeretném tudni, hogy ezeket a személyeket hogyan alkalmazták 2008 és 2011 közötti időszakról van szó. És itt az a probléma, hogy ki is hozta egyáltalán ezt a döntést, hogy ezeket az embereket alkalmazni kell. Hiszen itt ezek szerződések a létszámterven felül vannak, az EDF-nél fejlesztési tevékenységben dolgoznak, és nem pedig a brüsszeli székhelyen van szükség munkatársakra, ahogy ebben a dokumentumban is szerepel, tehát a bizottság egyrésztről azt mondja, hogy nem kell új munkatársakat alkalmazni, és ehhez képest ezer új munkatársat alkalmazott. Tehát én bizonyos, hogyha tudtam volna, ezzel ellen felszólaltam volna. A kérdésem tehát, hogy ki hozta ezt a döntést. És itt van a kamatbevételek kérdése is. Tehát ez egy olyan pénz, ami a projekt pénzek keretében kellene, hogy kiadásra kerüljön. Oui, juste un point de procédure. Igen, egy eljárási észrevételt szeretnék tenni. Az Európai Fejlesztési Források mentesítési eljárása folyik, illetve a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Beruházási Bank beszámolóját vizsgálja. Tehát tulajdonképpen a mai megbeszélésünk nem elsősorban a mentesítéssel függ össze arra kérjük a bizottságot, hogy válaszoljon, illetve adja majd át az adatokat. Rolmeyer asszony. Köszönöm szépen. Elsőként egy apró kritikus megjegyzés azt illetően, hogy nagyon örülnék, hogyha a következő alkalommal arról is értesülhetnék, hogy kell, hogy legyen egy kérdőív az EBB-hez címzetten, mert én erről nem is tudtam, hogy egyáltalán kérdéseket tehetünk fel, csak a kér, kész kérdőívet kaptam meg, anélkül lehetőség nélkül jó magam kérdést tehettem volna fel. Tehát azt hiszem, hogy a majd a koordinátorok között ezt a kérdést tisztáznunk kell. Másodszorban a konkrét kérdésem, amit szeretnék feltenni, hiszen a következő tűnt fel különösen nekem. Elsőként érdekelne, hogy miután az EBB láthatóan saját jelentéséből láthatóan a bankok részére folyósít pénzeket az említett országokban, mennyire biztosított az, hogy a célokat elérik a projektek esetében, és mennyiben ellenőrzik ezt, hogy a projekteket, hogy a projektek valóban elérik céljukat, amit ugye az EU-n belül célkitűzésként megállapítottak. Tehát ezen célok, illetve a célok elérése mennyiben kerül konkrétan ellenőrzésre, hiszen itt főleg infrastruktúra jellegű projektekről van szó, és az Európai Beruházási Bank itt vég, valóban utólagos ellenőrzéseket hajthatta végre, hogy ezeket a projekteket valóban végrehajtották a céloknak megfelelően, hiszen Afrika egyes fejlesztési területein gyakran láthatjuk azt, hogy elkezdik az adott projektet, ami aztán nem kerül befejezésre, és aztán a második dolog, hogyan biztosítja az EBB, hogy ne legyenek átfedések a projektek között, amelyek egyrésztről a bizottság részéről kerülnek indításra, illetve hogy ugyanazon a területen két vagy három projekt ne legyen ugyanazzal a témával kapcsolatban, úgy, hogy ezek a személyek nem koordinálnak egymás között. Tehát hogyan zajlik a koordináció a fejlesztési segélyprojektek között, a bizottság részéről indított projektek között, illetve azon projektek között, amelyeket az EBB indít számomra az is fontos kérdés lenne, hogy lehetséges-e egy komplett projektlistát kapni, melyeket az EBB finanszíroz, és nem csupán Highlights and Projects című fejezetet, hiszen ez viszonylag egyszerű ezeket a highlightsokat bemutatni, például azokat, amelyek a csalás vagy a pénzösszegek hamis, rossz felhasználása révén tűnnek ki, illetve nem vezetnek sikerre, de egyéb projektekről sokkal kevésbé értesülünk. Tehát érdekelne, hogy hány projektet kell leírni, illetve hány esetben kell leírni pénzösszegeket ezen projektek esetében, ezeken a területeken. Ez lenne hát az első kérdésem, és a kérdésem az, hogy mennyi hitelt és garanciát kell leírnunk. Köszönöm. Merci, Monsieur Caffin. Köszönöm szépen, Caffin úr. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen az Európai Beruházási Bank külső eh, megbízásáról szóló szövegtervezetét én eh, készítem nem kell, hogy sok kérdést tegyek fel, mert már hónapok óta ezen dolgozom, és a végső szakaszba jutott ez a munka. Nagyon fontos kérdések merültek fel a mai EBB egyeztetésünkön. Nagyon örülnék annak, hogyha a parlament mi hamarabb elfogadná az új külső mandátumát az EBB-nek, amelynek keretében a kérdések legtöbbjét igyekszünk majd kezelni. Például a monitoring megoldással nyomon követjük majd a projekteket, sokkal nagyobb lesz az átláthatóság. Aztán a helyi érintettek bevonását sokkal hathatósabban igyekszünk elősegíteni az Európai Unión kívüli területeken. Aztán az EU szakpolitikáját, a fejlesztési politikát, illetve a többi célt is sokkal átfogóban kell majd a Lisszaboni szerződés keretei között figyelembe venni. Viszont az Európai Unió határain kívül végezve a tevékenységünket, különösen a szegény országokban nagyon sajátos környezetben dolgozik a, a bank. Ott minden lehetőséget igyekeznek megragadni, hogy a forrásokat nem megfelelően használják fel. Tehát a helyi bankokkal is egyeztetni kell, aztán az adóparadicsomok ellen föl kell lépni. Az EU igen keményen igyekszik lecsapni ezekre az adóparadicsomokra, és a helyi érintettekkel folyamatosan egyeztetni kell, tájékoztatni kell a közvéleményt. Az EBB hogyha kereskedelmi alapon működik, akkor az, hogy ne váljon versenyképtelenné a többiekkel szemben. Aztán az Európai Fejlesztési Alap, illetve a többi alap, sőt az EBB-nek a kereskedelmi forrásai felhasználásával. Felmerül a kérdés, hogy közös megközelítést, vagy külön-külön módszert szeretnénk alkalmazni. Hogyha EU támogatást, vagy a bank kereskedelmi alapon kölcsönzött hiteleit használják fel, akkor biztosítani kéne azt a lehetőséget, hogy ezekkel az országokkal hatékonyan tudjunk együttműködni, és az EBB politikai igényei az adott keretek között átláthatóan kell, hogy érvényesüljenek nagy örömmel folytatom majd ezeket az egyeztetéseket, és remélem, hogy a legtöbb aggályt kezelni tudjuk majd a külső mandátumban. Köszönöm. Euh, Nos, akkor a javaslatom a következő. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni. Kinz úr igazgatóként képviseli az Európai Bizottságot, és kérdezem, hogy kívánne választ adni Grészle asszony, illetve az egyéb észrevételekre szót kér? Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, levelet küldtünk Pibax úr meghallgatását követően, amely néhány hete történt. Engedjék meg, hogy kifejtsem a következőt. A belső megállapodás a tizedik EDF eh, e számára azt jelentette, hogy 430 milliót adtak össze erre az alkalomra a tagállamok, hogy a bizottság munkáját támogassák. A küldöttségek költségeire illetve a központi személyzeti költségekre. A fejlesztési alap a bizottság támogatását élvezi, és két millió eurós forrásról beszélhetünk, amely a hatékonyságot szolgálja, és a belső megállapodás a tizedik Európai Fejlesztési Alap esetében rögzíti, hogy ez nem projekt célokat, hanem rendszer célokat szolgál. És mind, mint a többi finanszírozási döntés esetében, úgy megy ennek a folyamata, hogy a tagállami mm, EFA bizottságoknak megtesszük a javaslatunkat, és a véleményük alapján a bizottság hozza meg a döntést. A 430 millió 2008 és 2013 között finanszírozza az EFA működését. 2008-ban döntést hoztunk a 2011-ig, tehát évvégeig tartó finanszírozás forrásairól 181 millióról van szó, 942 pozíciót finanszírozunk, és a központi státuszokat is ebből fizetjük. Ezek mind megjelennek a szervezeti ábrában. A személyzetet pontosan a szerződéses alkalmazottaknak, illetve az EU költségvetéséből finanszírozott alkalmazottaknak a kezelésével megegyezően foglalkoztatjuk, illetve a számvevőszék is vizsgálja ezt a megoldást. Az EFA a költségek nagyjából 50%-át finanszírozza az AKC küldöttségek esetében, és jelentős a hozzájárulásunk. Nem úgy kell ezt olvasni, hogy ez plusz státuszokat jelent, hanem sok esetben azt jelenti, hogy átveszük azoknak a státuszoknak a költségeit, amelyek a költségvetés alapján finanszírozódtak korábban. 50 százalékos költségnövekedést jelent ez a 9-es FH-hoz képest. Tehát az EFA hozzájárulást fizet, de mindennek elszámoltatható formában tesz eleget, és a számvevőszék meg is vizsgálja ezt. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Egész röviden, Grace asszony, tessék. Eltekintve attól, hogy csak egészen véletlenül vettük ezt észre, Nos, erre a kamat sztorira térnék vissza. Ez szokásos, hogy a kamat jövedelmeket munkatársak munkába állítására használják. Én azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem jó ötlet. Az egészséges pénzgazdálkodásnak ez nincs köze. Tehát hogyan lehetséges, hogy a kamatokból munkatársakat vesznek fel? Kérem, hogy adjon röviden választ. A jogalap így rendelkezik. A tízes EFA előtt a kamatot szélesebb körben lehetett felhasználni, projekteket is finanszírozhatott. A tízes EFA keretében csökkent ez a lehetőség, szűkebbé vált, és a tagállamok rögzítették a megállapodásban, hogy nem lehet közvetlen projektfinanszírozásra használni a kamatot, ennek felel meg a bizottság. Köszönöm. Inge, akkor elmondanám, hogy minden ilyen ügyben teli vagyunk kíváncsisággal. Legyen szó kormányközi vagy közösségi megoldásokról. A kedvezményezettek Mm, szempontjából vizsgálni kell ezt. A külső műveleteket nagy figyelemmel követi az Európai Unió, és ennek is megvan az ára. És a fejlesztési alapok kereteit ezért határoztuk meg szűkebben. Például 100 milliárdnyi fejlesztési forrást szeretnénk 2020-ig folyósítani de ezt nem lehet az egyik napról a másikra végrehajtani. Kinek adhatom meg a szót? Bárton asszonynak adom meg, hogy lezárja ezt a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igyekszem kitérni az összes fő kérdésre, amely elhangzott, illetve további tájékoztatással is szeretnék szolgálni, hogyha önök ezt igénylik, vagy akár az ülés után is előszóként annyit mondanék, hogy az adatszolgáltatások, amelyek az eredményénket bemutatják, nagyon fontosak szerintem. A kollégák komoly erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy jobban beszámolhassanak önöknek, illetve a közvéleménynek. És a 76-os oldaltól kezdve szerepel az összes projekt az anyagban egyesek komoly kihívást jelentettek, és nem csak kiemelt pillanataink, hanem mélyebb pillanataink is szerepelnek ez, ezek között. Szeretném felhívni a figyelmet a 49-es oldalra. Ez jól mutatja, hogy a munkahelyi teremtés során milyen eredményeket értünk el a projektek keretében de további eredményeket szeretnénk, hogyha jövő évben úgy jövök vissza, hogy nincsenek további eredmények, akkor tudni fogom, hogy megérdemlem a kritikát. A többi kérdésre az átláthatóság ügyében annyit mondanék, hogy korábban az EBB igazgatóságának tagja voltam, és én szorgalmaztam ezt igen erősen. Sőt, amíg igazgatósági tag voltam, megjelentettük az igazgatóság ülések jegyzőkönyveit. Többféle üzleti megfontolásból hm, bizalmasként kezelhetünk hm, egyes információkat, azt hiszem, hogy ezt el kell fogadni bankszakmai szempontból is. Ahogy Káfin úr utalt arra, az átláthatóság nem annyira a kereskedelmi vonatkozások miatt sérül, hanem azért, mert létszámhiány van. a nagy hitelektől kezdve egészen kis kedvezményezettekig mindent nyomon követni, nagyon sok munka lenne, hiszen van, aki összesen 250 eurónyi hitelhez jut tőlünk. Egy új monitoring szervezeti egységet szeretnénk létrehozni, és plusz létszámot állítunk majd rá erre a, fejez, erre a feladatra. Aztán a kritikák ellensúlyozását úgy gondoljuk, hogy átfogó statisztikákkal tudjuk elvégezni. Szeretnénk, hogyha a monitoring tevékenység fontosságát a vezetőink teljes mértékben belátnak. A kritikák legnagyobb része a bankszakma bankszakmai rálátásnak a hiánya motiválta, úgy gondolom, és nem ami az általunk elmulasztott dolgok. Aztán a csalások ügyében a kollégákat meg fogom kérni, hogy nézzenek utána, hogy mi történik. Különböző szinteken működünk. Az, ötös szint lenne az, ahol fekete listára eh, kerül egy szervezet, volt ugyan korábban ilyen, de jelen pillanatban nincs. Ehhez már egész magas szintű problémák kellenek, és most nincsen ilyen. Fokoztuk a monitoring munkát, és az, az igazgatóságban eltöltött három éven során csalás ellen intézkedéseket vezettünk be. most a banki oldalról látom, hogy a szolgálatainkat ez nagyon megterheli, mert ezek komoly eljárásokat igénylő nagy feladatok. Egyensúlyt kell tehát elérni. És a hatóságokkal szeretnénk kidolgozni, hogy mik a prioritások a csalás elleni küzdelemben. A monitorozás, értékelés, felülvizsgálat témakörében szeretném a fő kérdéseket kiemelni. Hogyan ellenőrizzük a projekt céljának a teljesülését? Többféle kritériumot alkalmazunk. A beruházási források hasznosulását vizsgáljuk összességében, és örömmel állapítom meg, hogy mi teljesítjük a területeink többségén a célokat, bár természetesen még többet is tehetünk ennek érdekében. A monitorozás a pénzügyi oldalon igen részletes eljárást alakítottunk ki. A kifizetéseket, illetve a fizikai monitoring megfigyelő tevékenységet is eh, ellátjuk a projekteknek a jelentései alapján elvégezzük az ellenőrzéseket. Hogyha papír alapú adatszolgáltatást kérnek, akkor abból nagyon sokat tudunk biztosítani. Aztán az átfedések, illetve esetleges ellentmondások a bizottsági, illetve más célokkal. Azt hiszem, hogy a koordináció az, ami a fő feladat ezen a területen. Az utóbbi három-négy év során az EU komoly előrelépést tett a tagállamokkal, illetve a finanszírozó ügynökségekkel, az EBB-vel együttműködve. A beruházási források, illetve a külső hitelezési mandátum tekintetében úgy látjuk, hogy a bizottsága való koordináció még tovább javítható. Ezt tekintem az egyik fő feladatomnak. Hogy szorosabbá tegyük az egyeztetést Például a küldöttségekben szeretnénk saját munkatársakat is látni országszinten elvégezve a koordinációt, illetve az együttműködést még szorosabbra szeretnénk fűzni. Remélem, hogy jövőre további előrelépésről számolhatok be majd, amikor visszatérek Önökhöz. Aztán a leírásokkal kapcsolatban szólnék utolsóként ez is a csalások körébe tartozik. Az igazgatóság tagjaként viszonylag ritkán találkoztam ilyen eseményekkel. És az én szakterületemet érintette az, hogy a nem fizető adósok okozta károkat, nekünk kellett megtéríteni. És a politikai kockázatok igen-igen ritkán merültek fel egyes országokban. Aztán a csalás kapcsán van néhány folyamatban lévő ügyünk, úgy gondolom, hogy itt neveket nem említhetek. Jogi okok miatt. Sőt, meg sem előlegezhetem az ügyeknek a kimenetelét. Az EBB-t érintő csalást egyetlen esetben tapasztaltam. Ez a CDE ügy volt, és a, az EBB szerepelt ebben a, a projektben. Összességében kedvező benyomást tettek rám a reakciók a CDR-re. Úgy gondolom, hogy a szabályoknak való megfelelést hatékonyabban kell biztosítanunk, ellenőriznünk, hogy a jövőben elkerüljük ezeket az ügyeket. De hogyha egyetlen ügyet sem tapasztalnék, azt aggályosnak találnám, hiszen olyan környezetben működünk, amelyben, hogyha semmit sem találunk, az a gyanús. Remélem sikerült választ adnom a kérdésekre. Köszönöm. Köszönjük szépen, főigazgató asszony. Köszönjük a válaszokat, köszönjük a bizottság részvételét is, és a következő napi rendi pont előtt egy három perces szünetet rendelek el. Goed, collega's, dan uh, gaan we nu naar het... Kérem, hölgyeim és uraim, lépjünk tovább ma délelőtti napirendünk utolsó előtti pontjára. Ez egy vélemény. Az előadó Odi úr a következő módon haladunk majd. Először eszmecserére kerítünk sort, és utána ez a vélemény a gazdasági bizottság elé kerül. A fő jelentésről március 15-én szavaznak, ami azt jelenti, hogy a saját véleményünkkel kapcsolatos szavazást nekünk február 28-án kell megtartanunk. Azt javaslom tehát, hogy az előadó tájékoztasson bennünket. Monsieur le Président. Köszönöm. Elnök úr, szeretném üdvözölni az Európai Beruházási Bank képviselőjét, Dominik de Trajankur urat, aki az intézményi ügyek igazgatója, és köszönetet mondok a figyelemért a Beruházási Bank részéről a parlamenttel szemben. Ezt a véleményt szeretném összefoglalni két első bekezdésében, az szerepel, hogy az Európai Beruházási Banknak a stratégiai beruházásokkal kapcsolatos pénzmozgásokat figyelemmel kell kísérnie, hiszen már tapasztalata van ezen a területen. A hármas pontban emlékeztetek arra, hogy fontos, hogy a beruházási bank megőrizze a 3 minősítését, hiszen ez egy olyan bank kell, hogy legyen, amely méltó erre a névre. Ezt azért mondom, mert ez megmagyaráz azt az álláspontot, amely a következő bekezdésben szerepel. A hosszú távú finanszírozás dolga a beruházási bankot nehézségekbe is sodorta, de jó lenne, hogyha a beruházási bank továbbra is bank maradna, és a hosszú távú finanszírozások esetében a kockázati szint nem összeegyeztethető a klasszikus hiteltevékenységgel. Nos, ez nem a beruházási bank szerepe, ahogyan a gazdasági bizottság is elmondta, és azt hiszem, hogy tévedett. Az kellene, hogy a beruházási bank támogatásokat adjon. Nos, én biztos vagyok a beruházási bank szerepében. Nos, az a bizottságunk alapszabályában szerepel, hogy nekünk van teljes körű hatáskörünk a beruházási bank fölött tehát itt van az egy-két éves megállapodás, és jó lenne, hogyha a parlament kialakítaná álláspontját a beruházási bankkal szemben. És ez a hatáskör a mi szakbizottságunk dolga. A négyes bekezdésben van egy nagyon fontos javaslat, a legfontosabb javaslat, mégpedig az, hogy nem tudjuk nem tudunk rákényszeríteni egy szabályozás és prudenciális ellenőrzést a e az EBB-re. Miért is? A jelentéstevőnkkel már eszmét cseréltem, illetve Filip Meistettel a beruházási bank elnökével, aki egyetért ezzel. Nos, arra van szükség, hogy az EBB-t a szabályozók ellenőrizzék, mint a tagállami bankokat, de ez egy nemzetközi bank, mint például a Világbank, és nem képezi szabályzat tárgyát. Tehát nincs valós prudenciális ellenőrzési szerep itt, amely biztosítaná, hogy a legjobb gyakorlat, a saját források, a garanciák, a legjobb biztosítás gyakorlata fennáll harmadik személyek vonatkozásában. Tehát most ez a 127-es cikke a régi szerződésnek, annak is a hatodik bekezdése, ahol is a tanács egyhangulag a, az EKB-nak egy missziót ad a hitelek vonatkozásában. Nos, az elnök ezzel egyetértett, de a tanács ezt nem akarja, és a bizottság soha nem ért javaslattal e tekintetben. Én egy írásbeli kérdést intéztem a bizottsághoz, és a bizottság ezzel nem foglalkozott, mert a tanácson belül nincs többség. Tehát ez egy olyan formula, amely nem működik. Amint létrehoztuk az Európai Ügynökséget, amely a hitelintézetek felügyeletével foglalkozik. Én két módosítást nyújtottam be, amelyet a Gazdasági Bizottság elfogadott, megvizsgáltam ezt a jelentéstevővel, és amelyet viszont visszautasítottak a trialógus során. Tehát az ok a trialógus során a visszautasítás az volt, hogy mivel az Európai Beruházási Bank alapszabálya a szerződésből adódik, európai szöveggel nem lehet ezt módosítani, európai szintű módosításra, mert a szerződést kellene mindezt módosítani. Én nem voltam ettől az érveléstől meggyőzve, de vannak jogi okok, ami miatt ezt a szabályozást nem lehet létrehozni az Európai Banki Hatóság révén. Az ötös bekezdésben van egy javaslatom a szabályoz, az ellenőrzési szabályozásra vonatkozóan. Hogyha visszatérünk a 127-es cikkre, amelyet a bizottság a tanácsnak javasolni kíván, és az Európai Központi Bankra akarja bízni a szabályozó szerepet, Nos, én azt javaslom, hogy az Európai Beruházási Bank önkéntesen helyeződjön egy hatóság prudenciális felügyelete alá, mely hatóság lehet az Európai Banki felügyelet, vagy pedig egy független auditőr. De az én érzésem az, hogy egyrésztről itt van annak a szükségessége, hogy hosszú távon beruházzunk az eurókötvények révén például. Nagyon óvatosnak kell lenni az Európai Gazdasági Szakbizottság jelentésével kapcsolatban, hiszen az euró kötvényeket és a projekt kötvényeket egy kicsit összekeverik, illetve a beruházási projekteket. Tehát az eurókötvények, illetve az államadóság problémája teljes mértékben eltérő ettől, de a jelentés ezeket egy kicsit összekeveri. Tehát itt konkrét infrastrukturális projektekről van szó. Jó lenne tehát, hogyha általánosan elgondolkodnánk ezen a finanszírozási gyakorlaton, hiszen vannak szükségletek, megvannak az eszközeink, talán másokra is szükség van majd, és a hatos bekezdésben pedig egy nagyon régi javaslatra térünk vissza, amelyel azt hiszem, hogy 2006-ban éltünk először, tehát hogy a bizottság az EBB-nek egy nagy tanulmányt szenteljen azt illetően, hogy hogyan tudjuk finanszírozni a hosszú távú beruházásokat, mivel az Európai Beruházási Bank Ban nagyon nagy szakértelmű személyek vannak, akiknek az állami, a bankszektorban hatalmas tapasztalataik vannak, tehát egy tanulmányra lenne szükség azt illetően tehát, hogy az Európai Unión belül a magánállami partnerségek révén az Európai Unió beruházásai révén hogyan lehetne hosszú távú beruházásainkat finanszírozni. És ez a tanulmány. Azt hiszem, hogy nagyon, nagy, nagyon jó minőségű lesz, ezt a hatos bekezdésben javaslom. Ez lehet a politikai vita alapja majd, amely most kezdődik az Európai Bizottság elnökének javaslata alapján az eurókötvények vonatkozásában. Nos, elnök úr, ennyi volt összefoglalva a véleményem. Wil er behalve mevrouw Grissel straks nog tussenkomen? Uh, eh, Markakis, Oké, okay. dan stel ik voor dat we eerst Geyer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 az odi féle véleményben kifejtésre kerültek. Az első a felügyelet, a másik pedig egy tanulmány elkészítése a finanszírozás kérdéseiről. A felügyelet kérdésében azt hiszem nagy mértékben egyetérthetünk az önök jelentéstevőjével, és hosszú évek óta foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy a bank nyitott minden további felügyeleti forma elfogadására, amennyiben, és ezt aláhozom, ha és amennyiben ilyen felfedezhető a szerződés vonatkozó pontjaiban. Azonban két ügyet szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni a jelenleg zajló vitából. Egyfelől a jelenleg a nemzetközi pénzintézeteket nem felügyelik, ez az egyik. A másik, az olyan jellegű felügyelet, amely az EBB-nél meghonosodott, szintén példanélkül áll, és nincsenek olyan nemzeti hosszútávú befektetők, akik az EBB-hez kapcsolódó tevékenységet, vagy ehhez foszonlót folytatnak, és amelyek felügyelete megoldott lenne. Nagy mértékben tehát a befektetők, illetve a betétesek érdekvédelme a felügyeletek fel felelősségi köre, amelyet az EBB nem végez. Ez azonban ez igen fontos is, és ez az egyik oka annak, hogy hasonló helyzetben vagyunk a hasonló intézményekhez. A, az EBB vonatkozásában a szerződés azt állapítja meg, hogy független felügyeleti vagy vizsgálati szervet kell működtetni, és ez a független eh, könyvvizsgáló bizottság igen fontos eszköze, eh, és eh, a Lisszaboni szerződés a tagokat toboroz, akiknek felügyeleti gyakorlatik van, és akik ebben szerepet várhatnak. Tehát mi természetesen támaszkodunk külső vizsgálókra. Tehát az egyik dolog, hogy van már valami olyasmi, ami fontos és erősebb, mint más hasonló helyzetű bankok vonatkozásában működik. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennénk hajlandók tovább lépni. Természetesen nyitottak vagyunk erre, de ahogyan az előadó előadta, politikai nehézségek is állnak útjában annak, hogy itt a szükséges egyhangulag meghozott döntés megszülessen a legtermészetesebb megközelítés mellett. Tehát alternatívákat kell keresnünk, és megvitattuk már ezeket a javaslatokat, megvitattuk ezeket az új európai bank felügyelettel, de nem csupán az ön által említett jogi nehézségek állnak fenn, hanem kapacitási hiányok is jelentkeznek. Tehát amit tennünk kell az az, hogy a néhány éve megkezdett folyamatot folytassuk, és szoros párbeszédet folytassunk a luxemburgi felügyeleti hatósággal, és ez igen komoly kiegészítő elemét veti fel a felügyeletnek a e, gazdasági válság óta. Az EBB azt a feladatot kapta, hogy refinanszírozza az Európai Központi Bankot. Nos, az EKB refinanszírozása számos követelményt támaszt a bankkal szemben, e, és e, a luxemburgi hatóság tevékenységi körébe első feladatkörökről van szó komoly problémáink lennének a jelenlegi megszövegezéssel, hogy legyen külső auditorunk, és van is, és hogyha további hármat, négyet szegődtetünk, az nem jelenti az igazi megoldást. De megint szeretném hangsúlyozni, hogy a további alternatívák szóba jöhetnek, hasonlóan a központi bankok helyzetéhez, vagy megerősítendő az európai bankfelügyelettel eh, folytatott együttműködésünket, vagy a nemzeti felügyelő lehet eh, egy másik alternatívája a tovább lépésnek. Ami a tanulmány kérdését illeti eh, a új eszközök keresésére, hogy finanszírozzuk az infrastruktúrákat, nos, úgy gondoljuk, hogy ez megoldható. Igen, Eh, nagyon is rajta vagyunk ezen pillanatnyilag, el kell mondanom, hiszen az a munka, amelyet a bizottsággal folytatunk annak elemzésére, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy eh, innovatív pénzügyi eh, eszközöket dolgozunk ki a következő pénzügyi perspektíva vonatkozásában az ö, ö, nagy mértékben kiterjed azokra a követelményekre, amelyeket ez a tanulmány támasztana. Ezt formalizálhatjuk és szangba hozhatjuk a követelményeikkel. Ebben a keretben csak egy beruházási szakasz az EU költségvetésében egy ilyen eszköz lehetne. Végül, de nem utolsó sorban nem tudnék még jobban egyetérteni az önök megállapításaival az EBB kötvények, az euró kötvények vonatkozásában, amelyek igencsak eltérőek és a zavar nagyon sajnálatos. Hogy hangsúlyozzam, hogy az EBB kötvények euró kötvények, semmi mások, mint Európa kötvények maguk is, és évente 60 milliárd per év volumban kerülnek kibocsátásra európai ügyek finanszírozására. Ez az egyik dolog. A másik, hogy Barozó elnök úr kezdeményezte projekt kötvények kibocsátását, és elmondom, hogy a projekt kötvények nem euró kötvények, ezeket a beruházási projektek kezdeményezői, tehát a magánszektor bocsátja ki. Nem a bizottság, nem az unió, nem az EBB, nem a tagállamok. Tehát ezeket nem szabad eurobonnak nevezni, hanem projektkötvénynek kell neveznünk őket és az euró kötvények természetesen az államadóság refinanszírozására szolgáló eszközök, és a, nem a Delors féle elgondolások akkori helyezének, helyzetének fejez meg a Juncker kötvények, a Barozó kötvények más és más dolgok. Mi projektkötvényekről beszélünk, amelyeket én Barozó kötvénynek nevezem, és nem a bizottság vagy az EU bocsátja ki azokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gazon úr. Köszönöm, elnök úr. És én is szeretnék koncentrálni erre a két kérdésre. Először is szeretném megköszönni Hódi úrnak, hogy összefoglalta a jelenlegi helyzetet az EBB felügyeletével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez aláhúzza azokat az agályokat, amelyek felvetik az EBB felügyeletének javításának kérdését. És ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy politikai kérdések is közrejátszanak a szóba jöhető felügyelet kijelölésében, és az Európai Bankfelügyelet vonatkozásában is megfogalmazottak ilyen kérdések. A harmadik szóba jöhető informális megoldás lehetőségével kecsegtet más testületekkel történő kapcsolatkiépítés, és például a független külső könyvvizsgáló bekapcsolása, amit adott esetben nem egy nemzeti felügyeleti hatóság, hanem egy új lehetőség, amelyet célszerű lenne feltárnunk. A másik kérdéssel kapcsolatban, amelyre szeretnék kitérni, az innovatív pénzügyi eszközök, amelyel kapcsolatban a bizottság korosan, szorosan együttműködik az EBB-vel, és ez egy fontos útja annak, hogy a következő pénzügyi keret során új megoldásokat találjunk a e, projektbandok kérdésére e, célszerű némi fényt vetnünk, e, és itt célszerű aláhúznunk a különbséget az euró kötvények és a kötvények között. Az imént hangzottak, elhangzottak alapján kell ezt kiemelnünk. Minden esetre ez egy érdekes módja a magántőke mozgósításának különféle beruházások finanszírozására és a jósanon következő pénzügyi terv időszakára az EBB-vel és a bizottsággal együtt célszerű lenne elgondolásokat kifejleszteni az új eszközök kifejlesztésére, bevezetésére, és itt az EBB-re messze menően támaszkodunk, kihasználva az ő e területen nyert tapasztalataikat. Ezt most el lehet indítani a többéves pénzügyi keret előkészítése során és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban szeretnék arra is kitérni, hogy miként arról a gazdasági bizottság korábban is megemlékezett a Barroso-féle javaslat, amelyet a parlamentnek tett, arra vonatkozott, hogy növeljük az új pénzügyi eszközök és a meglévők átláthatóságát. A bizottság dolgozik ezeken a kérdéseken és az új pénzügyi megoldások kifejlesztésén is, hogy a parlamentnek jelentést tehessen az ilyen új típusú és jól átlátható eszközök kérdésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek hozzászólásra, és ezután még az ügynökségekkel kapcsolatos mentesítést is meg kell adnunk, tehát rövid időt tudok adni. Az MBB e az EU költségvetésben 19 milliárddal szerepel, ezt nem szabad elfelejtenünk. Azt hiszem, Jean-Pierre, hogy jelentésedben, véleményedben még valamit bele kellene írnunk, ami a beszámolási kötelezettséget, illetve az átláthatóságot illeti ezek a dolgok csak akkor valósulnak meg, hogyha valóban foglalkozunk ezekkel. Éppen ezért módosítókat fogunk, fogok benyújtani. Van még egy kérdésem az EBB-hez. A szubszidiaris alatt mit kell értenünk? Tehát ezek filiálék, mert a költségvetési rendeletben az EBB viszonylag fontos szerepet játszik. A bizottság továbbra is tovább terjeszti ki az EBB-t, és egy részét az EU költségvetésnek átadja a menedzsmentje számára. Tehát hogyan bánjunk majd a jövőben ennek alapján az EBB-vel? Ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom. Aztán itt vannak a pénzügyi eszközök, ahol is az EBB nek kell ezeket kezelnie, és ott az lenne a kérdésem, hogy milyen pénzügyi eszközök ezek valójában, mit értsünk ez alatt? Dank u. Um, meneer eh, eh, gaat het woord niet nemen. Köszönöm szépen. Gájer úr nem kíván hozzászólni, úgyhogy Herzog asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadóként Ódi úr mellett, és az Ipari Szakbizottságban is együtt dolgozunk, ahol az EBB támogatását élvezünk az európai szakpolitikák területén. Szeretném elmondani, hogy mennyire fontosnak tartom az EBB tevékenységet, és hogy a legmagasabb színvonalon teljesítse a kitűzött célokat. Teljesen egyetértek, hogyha az EBB-t arra szeretnénk használni, hogy több európai forrást áramoltassunk át a rendszerben, akkor gondoskodnunk kell a megfelelő EBB működésről növelni kell az átláthatóságot, meg kell találni a felügyelet lehetőségét. Tehát ódióral együtt afelé haladunk, hogy elkezdtük elképzelni a felügyeleti lehetőségek megfelelő megoldását. Kérdés az, hogy mi lenne a megfelelő megoldás. A, az LKB e merült fel javaslatként a audio részéről, de én nem úgy látom, hogy rendelkeznek erre megfelelő belső rendszerrel, és amúgy nem is EU intézmény az LKB, e illetve tíz nem euró övezeti tag, nem is tagja a banknak, hogyan lehetne akkor ellátni ezt a felügyeleti szerepet innen, és mivel tíz tagállam nem vesz részt az LKB eh, munkájában, ezért a probléma továbbra is nagy kihívás. A szerződés alapján nehezen tudjuk elképzelni a felügyeletet. Hogyha ez a kívánatos, akkor bizonyos kérdéseket meg kell oldani. Az Európai Bankfelügyelet független auditorként is működhet, de ők nem ebben az értelemben vett felügyeleti szerv. Ezen még dolgoznunk kell, mélyebben meg kell vizsgálnunk ennek a megoldástok az irányait. A bizottság jogi szolgálata kéne, hogy kidolgozza az előremutató megoldást. Tehát előttünk áll a megoldandó probléma, de nem találjuk a megoldás útjait. Lehet, hogy a tagállamok bankfelügyeleteinek kellene egyfajta rotációs rendszerben ellátni ezt. Nem tudom, tehát megvan a célkitűzés, de a felsorolt eszközöket nem látjuk megfelelőnek. A bizottságtól kérjük, hogy dolgozzák ki a vitathatatlan megoldást, ami megfelel a célnak. Köszönöm, elnök. Nos, az előadó el kell, hogy ezen gondolkodjon Hácimákekis úr. Ott folytatom, ahol Herzog a kolléganő abba hagyta a felügyeletnél. Én sem vagyok meggyőződve arról, hogy az e erre a helyes fórum, de van már egy új szerkezet, amelyet a parlament is ö, szorgalmazott az Európai Bank felügyeleti hatóság formájában, és Krajank úr ö, már a luxemburgi felügyeletre utalt, ö, tehát az, hogy nincs felügyelet, szintén nem helyes, éppen ezért ezt pontosítani kellene, jelentéstevő úr, és talán az Európai Bankfelügyeleti Hatóság lenne a megfelelő e tekintetben. A hatos ponttal kapcsolatban valami. Krajenkur úr egy idővel ezelőtt, tíz nappal ezelőtt azt hiszem a frakciómban egy meghallgatáson vett részt, a jövőbeli finanszírozás, az euró kötvény témája is szerepet játszott, és valóban kiváló beszámolót tartott. Először is nézzük a különböző kötvényfajták ö, megkülönböztetését. Valóban nem helyes ezeket egy kalap alá venni. Egyes tagállamokban az eurókötvény majd, hogy nem egy szidalom, de az, hogy az EBB kötvények hogyan kerülnek piacra. Nos, ezt nem szabad egy kalap alá venni azzal, amit például Juncker úr mond néha nap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ebben a szakbizottságban foglalkozunk ezzel a témával, mert Krajonkor úr azt hiszem, hogy ön is ott volt a korábbi ülésen, amikor a mentesítéssel foglalkoztunk, az EU hiányzó képességeit illetően, hogy a kohéziós alapokra kimerítse a forrásait, hiszen az EU nem képes arra, hogy elegendő európai hozzáadott értéket teremtsen. Hogyha viszont az önbankjának hiteleivel finanszírozunk, akkor ez lehetségessé válik, és a kokobűvel azt hiszem, ben azt hiszem, hogy ezzel foglalkoznunk kell, hiszen ez mindig egy szinte odaajándékozott pénz, és nem pedig egy hitel, egy visszafizetendő hitel. Tehát a, a blendings kérdése merül fel, tehát a helyes módja annak, hogy egy groundot és egy lont ö, vegyítsünk. És ezt az önbankja kiválóan megoldhatja egy példa. Gégen Quint is meghallgatjuk majd ezzel kapcsolatban. Ö, és akkor megláthatjuk, hogy ez nagyon jól működik, a Risk Shared Financial, Financial Facility, csak egy milliárdot kapunk, de 15 milliárdot mozgathatunk az ebb n keresztül. Ezek olyan dolgok, amelyek nem csupán újszerűek, hanem már hosszabb ideje tulajdonképpen a piacon vannak, de nem használjuk ki elegendő, eléggé. Tehát sokkal nagyobb hatékonyságot biztosít ez, és azt hiszem, hogy ezzel a témával itt még foglalkozunk kell. Köszönöm. Laatste Végül Káfin úr. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani általánosságban, hogy teljes mértékben támogatom Jean-Pierre Odi javaslatait a jelentéssel kapcsolatban. Van néhány olyan ügy, amin el kell gondolkodni. Reflektálni szeretnék például a szabályozás és a felügyelet kérdésére. Rendesen ugye rendszer szintű kockázatok esetében van szükség felügyeletre, úgy gondolják-e, úgy gondoljuk-e, hogy az EBB rendszer szintű szolgál, kockázatot jelent, és ezért szükség van a felügyeletre? Sokkal nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, de az EBB-t szabályozó alapszabályt össze lehet vetni a többi nemzetközi pénzintézetnek az alapszabályával, és nem szabad, hogy csorbuljon az EBB funkciója. Más megoldást kellene választani. Például önkéntes adatszolgáltatást, valami pozitív megoldást összevethető alapon a többi nemzetközi pénzintézettel. A rendszer szintű kockázat szerintem nem az LBB-hez e kapcsolódik. A nemzetközi pénzintézetekkel összevetésben megvizsgálhatjuk, ezt érdekes vita lesz. Nagyon jónak tartom az ötletet, hogy a beruházások finanszírozásáról kérjük ki az EBB véleményét. A válságkezelés kapcsán új megoldások születtek, új eszközöket dolgoztunk, és ezek elég jó eredménnyel működnek az eddigi tapasztalatok szerint. A beruházások gyakorlatát tekintve én a, az Európai Bizottság által javasolt pénzügyi perspektívákat szeretném közelebbről megismerni amelyeket ez év közepén ismerjük meg, ismerünk meg majd körülbelül, hogyan alakulnak a lehetőségek, és az EBB-t ebbe kell beilleszteni. Hogy ezekhez a beruházásokhoz hozzájárulhasson projekt kötvényekkel, vagy egyéb eszközökkel. Az EBB ebben a keretben úgy gondolom, hogy nagyon jó szaktudást nyújthat ebben a munkában de alapvetően az Európai Bizottságtól várjuk az Európai Uniót szolgáló megoldásokat, és a következő pénzügyi keretben érdekele engem, hogy ez hogy alakul. Elnök, köszönöm. Várjuk akkor a válaszokat. Egyetértek a legtöbb hozzászólással, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm óra is érvényes ez, akkor az előadó úrnak adom meg a zárszó erejéig a szót. Fontos, hogy az auditot a szabályozástól megkülönböztet, megkülönböztessük, semmi közük egymáshoz. A bizottság ellenőrei elvégzik az auditot. Egy nyilvánosság mellett működő szervezetről van szó, másrészt pedig létezik egy európai felügyelet, illetve szabályozó hatóság. Hogyha a külső könyvvizsgálatról szólunk, évek óta keressük a megoldást, nem találtunk eddig megfelelőt, tehát magán könyvvizsgálókat lehet bevonni ebbe a munkába, de ez csak egy végső lehetőség, mert nincs igazán erre még megoldás. Herzog asszonynak is szeretném az elmondottakat megköszönni, a probléma világossá vált. Inkább azt lehet elmondani, hogy mi az, amit nem akarunk. Azt hallom a partnereinktől válaszként, hogy igen, rendben, egyetértenek, de aztán nem születik megoldás. Fontos az átláthatóság, az EBB végezzen minőségi munkát, de hát nem ez a témánk. Szabályozási megoldást keresünk. Azt mondták az államfők, amikor hozzászólnak, a válság nyomán semmiféle eszköz, struktúra, semmiféle entitás nem működhet felügyelet nélkül. A francia kezdedőpó ügyében Michel Barnier nemrég egy konferencián felvetette a következő kérdést. Külön szabályozást nem tart megfelelőnek ilyen bankok esetében. Michel Barnier azt mondta, hogy szabályozni kell minden banknak a működését, de nincs erre egységes szabályozás, évek óta nem találjuk ezt. Minden megoldáson készek vagyunk elgondolkodni, az Európai Bizottságnak a tanulmányát is ideértve. A luxemburgi felügyeletnek a megbízása, nos, ez ügyben ez nem egy kidolgozott teljes körű elképzelés, ki kéne alakítani a részleteket. A luxemburgi hatóság sok bankot felügyel, és a bankfelügyelet munkáját nem akarnám minősíteni, megítélni. A polgárok megítélése szerint ez a legjobb megoldás a luxemburgi bankok esetében. Aztán Herzog asszony javasolta a rotációs tagállami bankfelügyeleti felügyeletet, ez is, elképzelő, ez is elképzelhető. Egy, miért ne lehetne ezt a luxemburgi felügyeletnek átadni? A szabályozói feladatot elláthatja a luxemburgi hatóság is. Ami pedig az EBB részéről elhangzott érvet illetén, szerintem ez nem igazán jó érv, hiszen a tagállamok adják össze a tőkét, de nem teljesen, mert a 260 milliárdból csak 8 milliárdot biztosítanak a tagállamok. Tehát semmiképpen nem érvez a felügyelet hiánya mellett. Egy szupranacionális szervezetről van szó. Felügyeletre van szükség. A jó példával kell előjárnunk. Lehet, hogy világszinten mi kerülünk majd az élvonalba. Az európai tradíciók ezt követelnék egyébként tőlünk. Aztán az eurokötvények, illetve a projektkötvények összevetésében. Úgy gondolom, hogyha egy minőségi tanulmány készül, ami a magán és állami érdekelteket is tekintetbe veszi, az valóban jó szolgálatot tesz majd nekünk, és egyetértek azzal is, hogy a megfelelő módosítások növelhetik majd a jelentésnek a színvonalát. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen, Odi úr. Ez tehát egy véleménytervezet, a módosítások benyújtásának a határideje február 1-e 12 óra. Tehát dél. Február 28-án szavazunk majd erről a véleményről. Több két oldalú egyeztetés történik majd időközben. Az EBB-vel, illetve az árnyék előadókkal, úgy gondolom. Nos, ezzel a délelőtti napirend utolsó pontjához érünk. Az ügynökségek 2009-es évi mentesítése. Stavrakakis úr az előadó, 15 percünk van erre a témára. De először Ósé úr bevezetőjét hallgassuk. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt szakbizottsági tagok, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai, az Európai Rendőrakadémia, illetve a gyógyszerügynökség képviselői itt vannak, hogy beszámoljanak a körünkben a kollégáknak. Először a Rendőrakadémiával szeretnék foglalkozni, elnök úr. Tegnap megvitattuk az ügyét a 2008-as év vonatkozásában a mentesítés kapcsán. És a számvevőszék 2009-es jelentését szeretném önöknek ismertetni a Rendőrakadémia vonatkozásában. Egy történettel szeretném kezdeni a Rendőrakadémia 2009-es eh, jelentését. Amikor elvégeztük az ellenőrzést, jelentős csúszást találtunk a a provizórikus elszámolások ügyében hát nem volt megfelelő számviteli szakember az ügynökségnél. Egy millió eurónyi számla hátralék nem került be az elszámolásba. A munkánk során már korai szakaszban teljes zűrzavart tapasztaltunk, elnök úr a rendőrakadémia esetben három ellenőrző látogatásra volt szükség, hogy elvégezhessük a feladatot. De aztán az új igazgató alatt felvirágzott a helyzet, az új vezetés helyére került, és egy számviteli szolgáltató cégtől felvettek, átvettek egy számviteli szakembert, és az elszámolások minősége 2009-re javult, a számvevőszék ezt állapította meg nehézségek övezték ezt a munkát. Elnök úr, a rendőrakadémia elszámolása 2009-re jogszerű és szabályszerű, a beszerzésnél tapasztaltunk nehézségeket. Az beszerzési eljárások, illetve a megfelelő tenderkiírások nem történtek meg a rendőrakadémiánál. Azt tapasztaltuk, hogy a moduláris tanácsadók, illetve az oktatók sokszor közbeszerzésen kívül kerültek kiválasztásra. És a személyzet felvételével kapcsolatos problémákat tapasztaltunk, és az úti költségek elszámolásával kapcsolatosakat. A rendőrakadémia igazgatója, elnök úr, elmondta számunkra, hogy több problémát kezelnek, dolgoznak rajtuk, és a vezetőség intézkedési tervet dolgozott ki a kollégák és az ön kérésére, elnök úr. Tehát ennyit bevezetésül. Remélem, hogy javulnak majd a dolgok a rendőrakadémiánál a 2010-es ellenőrzés során már jobb eredményeket tapasztalunk. Hát ezt ki kell várni elnök úr. Most pedig az Európai Gyógyszerügynökségre szeretnék áttérni. Elnök úr, a gyógyszerügynökség londoni székhelyű. E, tegnap nem vitattuk meg a kérdést. 664 főt foglalkoztat 2009-ben, és 2009-ben 200 millió eurós költségvetéssel gazdálkodott fontos feladata van az emberi, illetve állatgyógyászatban felhasznált gyógyszerek engedélyezése a feladata az Európai Unióban, tehát 500 milliós piacra terjed ki a feladatkör. A pozitívak mellett néhány negatív kérdést is kiemelnék. Mary Poppins azt mondja, hogy egy cukor, egy kanál cukor segít a keserű gyógyszer lenyelésében ezen a területen. Elnök úr, általában a számvevőszék úgy tekinti, hogy a gyógyszerügynökség jól gazdálkodik. Nincs problémánk a pénzügyi elszámolások megbízhatóságával kapcsolatban, illetőleg a pénzügyi rendszerrel kapcsolatban. Ugyancsak megállapíthatjuk pozitív módon, hogy az ügynökség külső minősítése, amelyet az Ernst Young cég 2009-ben és 2010-ben lefolytatott, megnyugtató eredménye zárult. Tehát ez hatékony gazdálkodásra val. Elnök úr, a számvevőszék 2009-ben komoly fenntartásokat fogalmazott meg az ügynökséggel kapcsolatban. Úgy gondoltuk, hogy a jogszerűség és szabályosság vonatkozásában jelentős javításra szorulnak a pénzügyi beszámolóik, és ez elsősorban a számítástechnikai rendszer felújítására visszavezethető problémákon alapul 4 e, e, millió, 5,4 millió, stb. E, összegszerűséggel kapcsolatos komoly fogyatékosságokat kellett megállapítanunk. A fő hiba 30 millió eurónak a szoftverfejlesztésre történt elköltéséből adódott. Ez volt tehát a fő hiba, amelynek következtében megszorításokat kellett megfogalmaznunk az igazolónyilatkozattal kapcsolatban a tendereztetéssel kapcsolatos fogyatékosságokat is látunk. Felkértük az ügynökséget, hogy Stavrika Kösornak az ön jelentéstevőjének számoljanak be az ügyel kapcsolatos javítási feladatokról, és ezt meg is tette az ügynökség. Megalapították, hogy már végrehajtották az ajánlásainkat a kiegészítő külső ellenőrzések bevonására, a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatban, és ez 2010-es évüket már jellemzi is. Védezegetől pedig bízunk abban, hogy javulni fog a számítástechnikai közbeszerzési gyakorlatok is, és készséggel válaszolok minden olyan kérdésre, amely az ügyel kapcsolatban ezzel, erről fölmerül. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm ezt a tájékoztatást. Itt az EMEA képviselője, Ms. Potts, a bizottság képviselője, aki adott esetben az EMEA-val kapcsolatos felvetésekre válaszolhat, és Takla úr vendégként tartózkodik a tárgyalóteremben ebben a témakörben illetékesként az ügynökség, illetve a munka egészségügyi ügynökség részéről, amely egyezteti a e két ügynökség tevékenységét ezen a területen. Tehát az előadónak adnám meg a szót, ha csak Makovér asszony nem akar elsőként hozzászólni. Más jelentkezőnk nincs, jó, akkor az előadónak adom meg a szót, annyi időt szentelve neki, amennyit kér. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, szeretném üdvözölni a magam részéről a számvevőszék képviselőjét, Osea urat, aki a, valamint a gyógyszerügynökség képviselőjét, az Európai Rendőrakadémia igazgatóját, illetve az Európai Munka Egészségügyi Intézet rektorát, aki az ügynökségek hálózatának koordinációját látja el. Elsősorban szeretnék általános megállapítást tenni. Miként igen pontosan utaltak rá, az egyik fő visszatérő probléma az ügynökségek vonatkozásában a költségvetési eszközökkel kapcsolatos áthúzódó tételekből adódott, és természetesen a nulla átvitel nehezen elérhető cél, de olyan volumenű átvitelek, amilyenek jelentkeznek, mindenképpen lefaragandók lennének. Ami a cepolt illeti, sajnos a 2008-as végelszámolás nyomán kialakult ajánlások végrehajtása nem került maradéktalanul lezárásra, e, és e, örültem volna, hogyha ezt a kérdést most nem kellene felvetnünk. Igen, hasznos lett volna, hogyha olyan vitát folytathatnánk, mint tegnap, e, és így adott esetben nem is vetnék föl konkrét kérdéseket, de bízom abban, hogy a CEPOL új igazgatója jó munkát végez, és megállapítható már eddig is, hogy helyes úton jár, és számos területen javítást tudott elérni. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy további javításra is vannak lehetőségek, ennek során pedig az erre vonatkozó intézkedési tervet kell maradéktalanul végrehajtani. Ez az áloga az előbbre lépésnek. Ami a gyógyszerügynökséget illeti, ezzel kapcsolatban Osi úr megemlítette a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos fogyatékosságokat. Nem vagyok kész elfogadni hogy az ügynökség e, minden ezzel kapcsolatos fogyatékosság kiküszöbölésére alkalmas e, munkamódszert választott. Azt hiszem, hogy a problémás eljárásoknál e, még mindig elképzelhető, hogy igen jelentős összegű fölösleges kiadások jelentkeznek, így például az adott időszakban 22%-ra rúgott ezek volumene. Ugyanakkor nem kellő mértékben alkalmazzák adott esetben az eljárásokat a független szakértők bevonásával az egyes termékek értékelésében. A kérdésem az, hogy tudnak-e intézkedéseket hozni ennek a helyzetnek a javítására, és e véget az Európai Gyógyszerügynökséghez helyszíni látogatást is tervezünk. Végül, de nem utolsó sorban, ugyancsak aggaszt néhány fogyatékosság a felvételi eljárással kapcsolatban, amelynek nyomán kevésé képesített munkatársak felvételére is sor került, ami megkérdőjelezi az Európai Gyógyszerügynökség magas színvonalú munkáját a közegészségügy érdekében bízom abban, hogy a probléma kiszűrésére vonatkozó intézkedések történnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Makovei úr. Mindkét esetben, tehát mindkét ügynökség esetében a közbeszerzési eljárás megsértése jelenti a kulcs problémát. A CEPOL esetében, miként arra tegnap kitértünk, a Libében is megvitattuk ezt, szeretném elmondani, hogy valamennyien tudjuk, és ebben a parlamentben el is döntöttük, hogy 2008-ban zűrzavar uralkodott, utána azt láttuk, hogy 2009-ben is zűrzavar állt fenn. Miként ezt hallgathat, a ö, bevezető ismertetőben is. Ez súlyos és visszatérő gyengeségekre utal, és nagyon nehéz, megmagyarázhatatlan az, hogy 2009-ben miért jelentkeztek újra ezek a jogsértések a közbeszerzések lebonyolítása terén. Ugyanakkor azonban fenn kell tartanunk ezzel kapcsolatos súlyos aggájainkat a közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a szerződéskötéssel kapcsolatban, a személyzeti felvételi ügyekkel kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy az eddigiekben nem került sor vizsgálatokra, annak feltárására, hogy miért folytatódnak a közbeszerzéssel kapcsolatos szabálytalanságok. A CEPOL e, igazgatójártól már kaptunk erre vonatkozó választ, azonban a az okok feltárására, illetve a felelősek megállapítására a 2009-es év vonatkozásában még nem került sor. Az Európai Gyógyszerügynökség vonatkozásában azt láttuk, a jelentésben, amelyet a számvevőszék adott ki, hogy a közbeszerzés a személyzeti felvételi eljárás során egyaránt került sor jogsértésekre, illetve hiányosságokat állapítottak meg. És nagyon jó, hogy mindkét esetben arról hallunk, hogy tervezik a helyzet javítását, illetve 2010-ben erre törekedtek, azonban nem azért vagyunk itt most, hogy a 2010-es eseményekkel foglalkozzunk, hanem a 2009-re vonatkozó mentesítés a témánk. Itt a ö, hiányosságok feltárását célzó vizsgálatok elmaradása ö, jelent problémát, valamint a közbeszerzések helytelen lebonyolítása. Köszönöm. Köszönöm Gressle asszony, aztán Herzog asszony, aztán Dajcs. Köszönöm, egy kérdésem lenne a szemvevőszékhez. Az ügynökségeknél már több mint 5000 EU tisztviselő van, hogy a nagyságrendet szem előtt tartsuk, csak azért mondom ezt. Az elmúlt években megállapítottuk, hogy mindig nagyon sok pénz maradt fenn a nagy, az ügynökségeknél. Tehát egy fél tucat ügynökség van, amelyeknél több mint 500 ezer e, eurós e, kamatbevételük van, én nem az Alicante ügynökségre utalok, érdekelne, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, és a 2009-es évben milyen helyzetet lehetett e tekintetben megállapítani, mert e, tény az, hogy az ügynökségeknek nagyon sok forrást folyosítunk a költségvetésből. Herzog. Uh, Chairman, thanks. Uh, Elnök úr, köszönöm egészen röviden. Azt hiszem, hogy komoly javulást könyvelhető el a Cepolnél. de még egyszer hangsúlyoznom kell azt a tényt, hogy miközben a mentesítésről van szó, és itt ezt vitatjuk meg, nem tehetjük lehetetlenné azt, hogy azok a közszolgák, akik ezt az ügyet javítják, adott esetben a rendszeren belül működő egyéb ügynökségekhez szegődhetnek. Tehát miért értékeljük olyanként a CEPOLT, hogy akik 2008-ban, 2009-ben ott dolgoztak, adott esetben átmentek más európai intézményekhez, és azt hiszem, hogy ez az a kérdés, amit itt föl kell vetnünk. Hogyha valaki valamelyik ügynökségnél zűrzavar támaszt, ne legyen felvehető más ügynökségekhez, és ott is zavart keltsen. Azt hiszem horizontális kérdésről van szó, hogyha valaki nem alkalmas arra, hogy a cepol ellássa a feladatát, ne legyen felvehető más európai intézménybe. És úgy gondolom, hogy ezt világosan le kell szögeznünk és eh, vannak egyes esetek, ezért mondom, láttunk ilyen eseket, ahol eh, azok a eh, közszolgák, akik helytelenül látták el feladatukat, máshova mentek át, és ott folytatták ezt a tevékenységet. Köszönöm el, Dajcs úr! no, eh, eh, this, this microphone doesn't work, yes. Eh, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, két megjegyzésem lenne a ma kialakult eh, eszmecseréhez. Eh, elsőként is az, hogy eh, én lényegét tekintve maradéktalanul egyetértek Makovei képviselőasszonynal, illetve Herzog Edittel, mindkettejük észrevételeit, felvetéseit. Ha már egyszer egyetértek velük, nem fogom megismételni, ráadásul alig 4-5-6 perccel korábban beszéltek. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy az a téma, az a napirend, az a kérdés, amivel ma foglalkoznunk kell, az valamennyi Európai Uniós ügynökség, így a ma név szerint említett három ügynökség 2009-es tevékenységével összefüggő mentesítési jelentés. Lényegtelen ebből a szempontból, ha erősen fogalmazhatnék, lényegtelen mi történt 2005-ben, és bizonyos értelemben lényegtelen, hogy mi történt 2010-ben, vagy mi történik 2011-ben. A kérdéssel mélyen egyetértek, valóban azt kell megvizsgálnunk, hogy ami 2009-ben történt, az arról szóló beszámolóra igent mondhat-e a bizottságunk és a parlament majd, vagy pedig más álláspontot kell képviselnie. Ez idáig világos. Ugyanakkor a CEPOL helyzete az fölvet, ha tetszik, egy olyan kérdést, ami, ami precedens értékű. A kérdés pedig a következő módon fogalmazható meg. 2008-ban az ügynökség működését illetően olyan komoly problémákat tártunk föl, tárt föl az Európai Számvevőszék, tárt föl a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság, majd a parlament, ami kapcsán nemet mondtunk a mentesítésre kialakult, feltárt problémák kijavításának a folyamata megkezdődött. De az eseménytörténetet világosan ismerjük. Lényegét tekintve ugyanaz a vezetés, ugyanaz a joggal kifogásolható magatartás érvényesül 2009-ben is. De tudjuk, hogy 2010 óta van egy új vezetése a CEPOL-nak, tehát van egy új vezetése ennek az ügynökségnek, amelyiknek a 2000 2008-as, már megtárgyalt, illetve a 2009-es, most megtárgyalandó problémák kiavítása is a feladata. Érthető, hogy mindig két évvel korábbi költségvetés végrehajtásának a mentesítésével foglalkozunk, de ez az idő, ez láttatni engedi számunkra, hogy egy két évvel korábban feltárt hibát kijavít-e, az arra illetékes szereplő, most a CEPOL új vezetése, vagy sem. Tehát a precedens értékű kérdés a következőképpen fogalmazható meg, hogy amikor sajnálatos módon, de 2008 után 2009-ben is tovább folytatódik egy hibás gyakorlat, azonban a bizottságunk által tudott módon mind a 2009-es, mind az azt megelőző év hibás gyakorlatának a kiavítása is már megkezdődött, akkor milyen módon kell viszonyulnunk nem a tényekhez, a hibákat nekünk rögzítenünk kell, milyen módon kell viszonyulnunk az adott ügynökség jelenlegi vezetése által tanúsított magatartáshoz mert bármikor ez előfordulhat, hogy másik ügynökségnél is, mondjuk 2013-ban azt tapasztaljuk, hogy 2011-ben baj volt, de 2012-től már hozzákezdtek a hibák kijavításához, tehát egyszerre két dologgal találkozhat mondjuk két év múlva a parlament, 2011-ben hiba van, de már egy év óta dolgoznak a hibák e, kijavításán. Egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy mindkét jelenségre tekintettel kell lennünk, 2009-es hibák pontos rögztése és annak a megvizsgálása, hogy egyébként az Európai Parlament szakbizottsága, illetve a parlament által ismert módon megkezdődött-e, hiteles módon zajlik-e a korábban, illetve most feltárt hibák eh, kijavtása És e tekintetben én azt gondolom, hogy van egy világos cezúra a CEPOL működésében 2010 óta, az nem teszi meg nem történté a 2008-as, 9-es hibákat, de magára a cezúrára is szerintem figyelemmel kell lennünk. Eventjes kijken hoe we dit gaan aanpakken. Er zijn verschillende vragen. Nézzük csak, hogy hogyan lehet ezzel megbírkozni. Számos kérdés vetődött föl, különféle hozzászólók részéről. Voltak általános kérdések, voltak konkrétabbak is a CEPOL vonatkozásában. Nem tudom, hogy itt van-e a CEPOL képviselője, de talán a bizottság tudna nyilatkozni a CEPOL-val kapcsolatos kérdésekről. Aztán Pocz úr a Szepol képviselteti magát. Ó, elnézést. Most látom önt. Elnézést. Akkor kezdjük az előadó kérdésével. Nem, várjunk csak. Takala úrat hallgassuk meg először mint hogy ő képviseli a koordináló ügynökséget valamennyi ügynökség vonatkozásában. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Köszönöm, hogy meghívták az ügynökségek képviselőjét erre a fontos ügylés, ülésre. Én az Európai Munkabiztonsági Ügynökséget képviselem, és a különböző ügynökségek koordinációja és a feladatány közé tartozik. Természetesen az Európai Parlament eljárás az ügynökségek tekintetében döntő, és a, az érdekelteket tekintetbe véve kulcsfontosságú ez a munka. Az Európai Parlament pedig az egyik legfontosabb érintett. A szakpolitikák területének a legszélesebb körében igyekszünk az Európai Uniónak a céljait elérni, támogatni, és szeretnénk a mandátumunkon belül eredményeket felmutatni. Eltérnek az ügynökségek. Autonómok, viszont elszámoltathatóak. Alapvetően a vezető testület, de a tanács és a parlament felé is beszámolnak. Eddig egy kivétellel minden ügynökség megkapta a mentesítést. A mentesítés a tanács és a parlament elégedettségének a jele az ügynökség munkájával. És nagyon örültek az ügynökségek a mentesítésnek az eddigiekben, és az Európai Parlament ajánlásait nagyon komolyan veszük, igyekszünk a gyakorlatba átültetni őket a legjobb tudásunk szerint. Mindannyian évről évre, lépésről lépésre lekövetjük őket. A számvevő szék észrevételeire kettő reflexióval szeretnék válaszolni. Először is az áthúzódó összegek kapcsán a az ügynökségek tisztában vannak a szabályokkal, igyekszünk megfelelni, viszont a legtöbb tevékenység több évre eh, nyúlik el. És a számvevőszék képviselője a tanács múlt heti ülésén rámutatott erre, és örülök neki, hogy az előadó is egyetért. Nem lehet nulla áthúzódó tételt produkálni. Ez nem lehet a célkitűzés. Nem tudunk például konferenciát vagy találkozót szervezni az elején úgy, hogy a különböző vonzatok ne jelentkeznének az előző év végén, mert ennek előzetes hatásai vannak. Aztán a tagállamok intézményeit képviselő konzorcium megalakítása, és azzal jár, hogy a végső kifizetés előtt esetleg módosításra kerül sor. Tehát itt nem a megfelelő gazdálkodás hiányáról van szó, hanem arról, hogy egyszerűen áthúzódott tételek jelentkeznek és elkerülhetetlenek. A cél az, hogy csökkentsük őket, de a leghatékonyabb tervekben sem tudunk mindenre előre számítani. Aztán az egyes cél keretében a bérjellegű, illetve személyzeti kiadások területén igyekszünk a célokat tartani, hát éves szinten előre kiszámítjuk a várható helyzetet, de nem tudjuk azt elkerülni, hogyha az év közepén elmegy tőlünk valaki, hogy annak a költségvetésre ne legyen hatása. Tehát az egyes cím keretében becsült költségek, ezért túlbecsültek. Grészle asszony észrevételére válaszolva, akik közben elment, de meglehetősen apró hatása van annak a problémának, amit ő említett. Tehát a közforrásoknak a kamata gyakorlatilag a bizottsághoz kerül vissza. Ezt mi nem tudjuk felhasználni. A bizottság bankszámlájára kerül, és ez már nem a mi érdekeltségünkbe tartozik a továbbiakban. Aztán teljesen egyetértünk azzal, hogy a problémáknak a reciklálása vagy újrahasznosítása valóban így folyik, ahogy a hercogasszony ezt megemlítette. Nem csak a Cepolnál, hanem számos más ügynökségnél is bonyodalmakkal jár ez. Mert hogyha nem indul eljárása szabálytalanságok esetében, illetve nincsenek bírósági ügyek, akkor nem tudunk fekete listát létrehozni. Az adatvédelem úgy általában jó és hasznos, viszont megakadályozza, hogy a korábbi problémák bekerüljenek egy adatbázisba. Tehát erre megoldást kell találni. Teljesen egyetértünk az ügynökségek részéről a költségvetés ellenőrzésével, az elszámoltathatósággal, egyetértünk a korábbi észrevételekkel is, nem csak az önök részéről, hanem a számvevőszék részéről is. Az ellenőrzés létfontosságú, de nem helyettesítheti a bizalmat. Az ellenőrző testületekkel való koordináció is ugyanilyen létfontosságú a vezetőtestületek, a különböző bürók, illetve végrehajtó eh, vezetés irányítja az ügynökségeknek a munkát, ellenőrzi a parlament költségvetési ellenőrző bizottságától kezdve eh, mindenféle ellenőrző és könyvvizsgáló testület, a mentesítési eljárás is ezt szolgálja, és végül pedig a tagállamok, illetve az intézmények. Nagyon jó lenne, hogyha egyszerre mindenki mindenről tudna. Tehát folyamatos adatszolgáltatásban vagyunk, és némi koordinálásra lenne szükség ettéren. A számvevőszék már is javaslatot tett az ellenőrző látogatások számának a csökkentésére abban az esetben, hogyha a belső ellenőrzés jól működőnek bizonyul. Persze a prioritásokat, a célkitűzéseket meg kell határozni. Hogyha az egyik ügynökség belső ellenőrzése jól működik, ellátja a feladatait, akkor kevésbé kellene ott ellenőrzéseket végrehajtani, és a többiekkel kellene intenzívebben foglalkozni. Dolgozunk számos ilyen problémán, igyekszünk jobb megoldásokat kialakítani a jövőre nézve. Aztán az értékelés, ami a, az intézmény közé munkacsoport keretében megtörtént, megerősítette az ügynökségek pozitív munkáját. Két megállapítást szeretnék a szakértői csoport véleményéből kiemelni. Egyértelműen rámutatnak, hogy az ügynökségek sikerét szinte mindig több ügynökség együttműködése alapozza meg. Mert az ügynökségek fontos szerepet töltenek be különböző hálózatok munkának az elősegítésében. Nem a tagállami szervezeteknek a duplikálása a célja az ügynökségeknek, hanem hogy segítse a nemzeti ügynökségek céljának a teljesülését. A második kiemelendő pont az értékelésből az, hogy a vezetői testület az ügynökségek munkáját hasznosnak, minőségének ítéli. Ez nem csak az ügynökségeknek köszönhető, hanem annak is, hogy együttműködnek a többi intézmény az Európai Parlamenttel, illetve a tagállamokkal is. És mi az ügynökségeknél a lehető legszorosabban nyomon követjük az intézményközi munkacsoportnak a munkáját. Hasznosnak gondoljuk a tapasztalatainkat a munkacsoport számára, és időnként a legfontosabb prioritásokra, elképzelésekre fel is hívjuk a figyelmet, ezt megfontolásra előterjesztjük. A mai észrevételeket az igazgatók jövő heti ülésére magammal is viszem, ahol pont a mai témák közül sokra sor kerül majd az közé munkacsoport, illetve a számvevőszék észrevételei sokat számítanak az előrelépésben, és a munkacsoport révén igyekszünk hozzájárulni ez a közös feladat ellátásra. Szeretnénk még hatékonyabban működni, mint ügynökségek. Köszönöm. Köszönöm szépen Köszönöm ezt a teljesen világos és áttekinthető képet. Először a, az EMEA-val, a gyógyszerügynökséggel kellene foglalkozni. Poc úr, kérem, hogy vegye át a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék képviselőjének és az előadónak és a barát észrevételekért. 2009-ben igaz, hogy egy nagy hiba történt az ügynökségnél a beszerzési eljárás kapcsán, egy nagyon nagy értékű szerződés ügyében. 30 millió eurós több éves program beszerzése történt ennek keretében. Annak ellenére, hogy az ellenőrzési rendszerünk nagyon jól működik, van belső ellenőrzésünk, szerződés és beszerzés felügyelet működik nálunk, viszont egy hibás Excel tábla minden tervet felborított. Nem vettünk észre egy hibás táblát a beszerzésben. Az, az informatikusaink nem is álmodtak volna arról, hogy ennyire rosszul számítja az eredményeket az Excel tábla, és emiatt szabálytalanul alakult a beszerzés. Megesett a hiba, semmivel nem tudom mentegetni utólag. Ebben a konkrét esetben az történt, hogy eh, kettős Murphy törvény problémába ütköztünk. A, a két oldalú tárgyalások a, a szerződésről végül is azzal a pályázóval zárultak, akinek, hogyha nem követjük el ezt az Excel hibát, akkor eh, neki kellett volna adni a szerződést eleve. A számvevőszék ettől függetlenül joggal kritizálja ezt a hibát. Hibásan dokumentáltuk az eredményeket. És az informatikai cégekkel elég gyakran kétoldalú tárgyalásokat kezdeményeztünk. De <clears throat> hadd jelezzek egy jelenséget ebben az összefüggésben. Az ügynökségek, az intézmények szempontjából az informatikai beszerzésekhez kapcsolódó szerződések külön problémakört képviselnek. Vagyis, hogyha egy ügynökség, vagy intézmény, vagy bárki bizonyos technológiába száll be Oracle, vagy SAP, vagy Siemens, Fujitsu tetszőleges technikai területen, hogyha egy szoftver technológiához kötöttük a sorsunkat, akkor ettől kezdve nagyon nehéz ebből kiszállni és tovább lépni közbeszerzés keretében. Mert az egyik szállító rendszeréhez kötve magunkat, annyira sokba kerülne a váltás, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Tehát a közbeszerzés fogjaivá, áldozataivá válunk ebben az értelemben, és ezért folyamodunk gyakran a kétoldalú tárgyalások eszközéhez. És itt a konkrét esetben, amikor ezzel kritizálnak bennünket, hogy miért kezdtünk a szolgáltatóval közvetlen tárgyalásokba, anyagi előnyre tettünk szert az ügynökség számára. Ez nem lett volna lehetséges, hogyha valóban teljesen nyíltan folyik az eljárás. Aztán az előadó joggal kifogásolja, hogy a szakértőink felvétele során nagyon körültekintőnek kéne lennünk, hogy elkerüljük az, összefügget, az összeférhetetlenséget. Gyógyászati, orvosi környezetben még nagyon fontosnak tartjuk az összeférhetetlenségtől való mentességet. Tehát nem csak az alkalmazottakat, nem csak a szakértőket ellenőrizzük, hanem még a házastársakat, gyermekeket is az esetleges érdekeltségek miatt. Tehát átvilágítjuk az érdekeltségeiket. Aki az emea nál beteszi a lábát, alá kell, hogy írjon egy nyilatkozatot arról, hogy nincsen tudomása összeférhetetlenségről. Előadó úr a munkaerő felvétel kapcsán. Van egy konkrét nehézségünk. A személyzeti szabályzat, illetve a jelenlegi szabályzat között ellentmondás van. Ez érthető, hogyha elmondom. Az Európai Parlament nulla növekedést engedélyez az ügynökségek számára, és a létszám tekintetében is 170 millió euró az éves díjbevételünk a gyógyszeripartól, és ezt minden évben új farmakovigilancia, illetve gyermekgyógyászati készítmény szabályok alkalmazása nehezíti meg. Tehát folyamatosan új jogszabályokkal kell dolgoznunk. Hogyha nem tudunk új létszámot felvenni, akkor szerződéses szolgáltatott kell alkalmazni, illetve határozott munkaszerződéssel kell alkalmazottat felvenni, és ez azzal jár, hogy 20-30%-kal kevesebb pénzt kapnak ezek az alkalmazottak. Az Európai Unió viszont előírja, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kell felvennünk a munkatársakat, hogy karrierjük lehessen. Viszont öt éves szerződések keretében vehetjük őket fel, meghosszabbíthatjuk a szerződést, tehát nem nyugdíjas állásokra vehetjük fel a, a, az alkalmazottakat. És akinek van már némi tapasztalata laboratóriumi elemzésben, a gyógyszeriparban, nos, szerződéssel legalacsonyabb besorolásban nem találunk megfelelő embert, nem jönnek hozzánk a hozzáértők tehát nagyon nehezen találunk alkalmazottakat. Hiába, hogy 500 millió ember él az Unióban, orvosból, farmakológusból nem találunk eleget. A megfelelő szakemberek tekintetében hiányjal nézünk szemben, mert a besorolás nem megfelelő nekik. Tehát egyrészt nem akarjuk a díjainkkal a költségeinkkel megterhelni az európai adófizetőket, de meg kell találni a megfelelő szakembereket, és ez a jövőben megoldásra vár. Ennek az egyik következményére szeretném a figyelmet felhívni. Számunkra igen kellemetlen a következő. A számvevőszék számára örömteli, hogy ők ezt feltárták. De egyrészt látni kell, hogy a személyzet szintjén az előbb említetteknek következményei vannak. Külső szakértőket választottunk be a paneljeinkbe, és a belső beszerzési, illetve szerződés kezelési területünket úgy korszerűsítettük, hogy figyelemmel kísérhessék a szakemberek a beszerzéseknek a menetét. Tehát egy másik szolgálat párhuzamosan nyomon követi a nagyon hosszú eljárásoknak a sorsát. Eljárási szempontból, és nem tartalmilag felügyelik. Köszönöm szépen. Mevrouw Makovey, u had nog een kleine, kleine vraag. Ik neem aan dat het over gaat. Ma. Makovei asszonynak volt egy rövid kérdése. Köszönöm szépen, és köszönöm a válaszokat is. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Hercogné asszony mondott. Azokról, akik 2008-ban, 9-ben a Cepolnál dolgoztak, vagy esetleg más problémás ügynökségeknél, utána pedig az EU más ügynökségehez kerültek át. Szeretném, hogyha kaphatnánk egy ilyen listát ezekről a személyekről, akik például a CEPOL-tól átkerültek más ügynökséghez, valamennyiükről, és hogy milyen feladatkört láttak el a CEPOL-nál, illetve milyen beosztásba kerültek az új helyükön miután nem vizsgálják ezt, e, és e, személyi felelősséget nem lehetett megállapítani, persze nem lehet megakadályozni az e, munkavállalókat abban, hogy az EU más ügynökségeihez szegődjenek de hogyha a vezetőket veszük figyelembe, akkor már fölismerhető, hogy milyen felelősséggel tartoznak. Tehát szeretném, hogyha kapnánk egy listát az ilyen áthelyezettekről. Köszönöm. Kérhetem a bizottságot, hogy gondoskodjon egy ilyen lajstrom összeállításáról? Tehát, hogyha megkaphatnánk ezt, az hasznunkra válna. Most a Cepollal kapcsolatban Bonfi úr. Bonfi úr a Cepol részéről. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, hogy alkalmat ad. Elnézést, hogy már megint itt vagyok és megpróbálok röviden fogalmazni, nem ismételve bizonyos tényeket, amelyeket tegnap már kifejtettem. Mit is tettünk a véget, hogy 2009 vonatkozásában megkapjuk a mellentesítést? szolgáltattuk Stavraka Kiszúrnak, az előadónak az adatokat megfelelő időben, kifejtve azokat az intézkedéseket, illetve azokat a problémákat, amelyek felkeltették érdeklődését. Ami a számvevőszék megállapításait illeti, teljes mértékben egyetértünk velük, nem akarunk vitába szállni velük, ennek megfelelően fogjuk kezelni azokat a közbeszerzéssel kapcsolatos problémák. Hogy érthetőbbé tegyen? Az a megalapítás, hogy négy közbeszerzésre nem a vonatkozó eljárási szabályzat értelmében kerül sor. A taxi szolgáltatások, mobiltelefónia, a papír és író szerbeszerzés, stb. Mielőtt megkezdtem volna a megfelelő eh, közbeszerzési eh, pályázatot kiírni, eh, megnéztük a CEPOL kapacitásait, ki kellett képeznünk a munkatársakat, majd beindítanunk a közbeszerzést szolgáló versenytárgyalást. Nos, a taxi szolgáltatásra vonatkozó versenytárgyalás folyamatban van. A mobil kommunikációval kapcsolatban újra kellett indítanunk a tendert, most a második körben tartunk ezzel. Az ideiglenes felvételi eljárás magánvállalkozásoktól folyamatban van. A papír és írószer, illetve a futárszolgálat beszerzésével kapcsolatos folyamat zajlik, és ennek lezártával tudunk majd beszámolni az eredményekről. Ami a szabálytalan beszerzések ügyét illeti, két ö, személy ö, volt ebben érintve, a korábbi igazgató és titkárságvezetője. vezetője. A ö, titkárságvezető vezető nyugdíjba ment, a korábbi igazgató már nem ö, ebben a ö, feladatkörben dolgozik, nem nálunk van a jelenlegiek nem állnak abban a, nem nincsenek abban a helyzetben, hogy az ügyel kapcsolatos vizsgálatot indítsanak. Ugyanakkor lefolytattunk egyfajta visszamenőleges vizsgálatot a problémák feltárására, és kezdeményeztünk olyan intézkedéseket, amelyek ezen problémák megoldását célozzák. De az én hatáskörömen menő kérdések ezek. Ami a kiadások kezelésével kapcsolatos szabálytalanságokra vonatkozó megalapítást illeti. A szerződés 2009-ben lejárt, nem ajánlottuk fel ennek meghosszabbítását. Kezdeményeztem, hogy derogációt kapjunk a bizottságtól, ezzel részben egyetértettek, ezért visszaléptünk ettől a szándékunktól, hogy derogációt kérjünk a pénzügyi szabályzat betartásától ezek vonatkozásában és a az igazgatóság ajánlásainak megfelelően egyetértettünk azzal, hogy más módot válaszunk a továbbképzés megoldására. Így eltértünk a kovárábbi évek től eh, adnak gyakorlatáról, és egy partnerségi eh, keretszerződést ajánlottunk fel a tagállami eh, társügynökségeknek. Most 41 ilyen partnerségi megállapodásunk van. Ennek alapján a legtöbb CEPOL tevékenységet fel fogjuk kínálni a támogatási szerződések keretében. Ez, ez, ez zajlik most, ez alapvető változást jelent a múlthoz képest. Megfelelően ennek az új megközelítésnek a e, támogatási szerződések irányába történő elmozdulásnak e, módosítottuk a pénzügyi szabályzatunkat ami a, e, az áthúzódó tételeket illeti. 2008-ban 8,7 millió euróval gazdálkodott a CEPOL, és ennek 46%-át átvitte a következő évre. Utána 2009-ben a CEPOL 8,6 millió Európa, e, e, eurós összeggel gazdálkodott, amelynek 42%-át vitte át, most 8 hét, amiből 30% került átvitelre. Bevezettünk egy olyan módszert, amely a kötelezettségvállalások szabályait illeti, és ennek az alapján becsüljük a szükséges összegeket. Az egyik fontos oka az átvitelnek a Stockholmi program, tekintettel arra, hogy a restrikciók a fiskális politikában arra kényszerítenek, hogy az európai politikai csereprogramot vezetsük be az agendának megfelelően, és ehhez összegeket kell találnunk túlbecsültük a különféle rendezvények, képzések költségigényét. A tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy a CEPEOL a tervezés folyamatán az egyes tagállamok igényeinek megfelelően járjon el, Ugyanakkor a tagállamok nagy része nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy a részvevőit a tervezett létszámban delegálja és küldje el a továbbképző tanfolyamokra. Tehát ez az alapvető ok, hogy a tagállamoknak egyenlő hozzáférést kell biztosítanunk a képzésekhez, ez azonban nem áll összhangban a nemzeti intézményei gazdasági lehetőségeivel. Ami a megállapodást illeti, nos, ennek megfelelően szabályoztunk, jó gyorsítok foglalkoztunk valamennyi egyéb kérdéssel is, amelyeket a számvevőszék fölvetett. Megnéztük a az 1 millió eurós elmaradást, kibocsátottuk a kézikönyvet az új munkatársak felvételére vonatkozólag, a külső szakértők foglalkoztatásáról, illetve az átláthatóság javításáról. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy még nem vagyunk tökéletesek. 2010 az, az év volt, amikor a válságot kellett elhárítanunk, és idén június közepén a konszolidáció új fázisába léphetünk. Összegségében azt lehet elmondani, hogy a számvevőszék megállapításait elfogadjuk, és úgy gondoljuk, hogy készen állunk arra, hogy megkaphassuk az ezzel kapcsolatos mentesítést. Mindent megteszünk a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gressle asszony kérdéseire Orsi urat kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gressle asszony fontos kérdést vetett fel az ügynökségek által kezelt maradványösszegek vonatkozásában az évek végén. Számos évre visszatekintve ez valóban fontos kérdés, ahol megfelelően nagy pénztárkészletek halmozódnak fel, és a kérdés az, hogy ennek megfelelő költségvetési kezelését tudjuk-e biztosítani. Ez az Európai Unió vonatkozásában is felvet bizonyos kérdéseket, amelyek évről évre visszatérnek. És amelyek nem állnak feltétlen összhangban azoknak az érdekeivel, akik ezt a pénzt rendelkezésre bocsátják. A Gressle asszony kérdéseiből adódó kérdésre adott válaszként a számvevőszék egy benchmark felmérést fog végezni az európai ügynökségek pénzkezelési gyakorlatával kapcsolatban, amely azonban még folyamatban van és nem zárult le. Ezzel kapcsolatban vissza fogunk térni a megállapításainkra, és szeretném jelezni, hogy a számvevőszék teljes mértékben tisztában van ennek a problémának a fontosságával, és valamennyi ügynökség vonatkozásában folyamatosan vizsgálja a továbblépés lehetőségét. Köszönöm szépen! Köszönöm. Nos, az időszorításában tiszteletben tartva a tolmácsok munkaidejét, nem tudom, hogy kérhetnék-e további két-három perc türelmet tőlük, hogy az előadók lezárhassák ezt a vitát. Stavrakakis úr következik. Oké, okay, köszönöm szépen, elnök úr. Nincs hozzáfűzni valam az elhangzottakhoz pillanatnyilag. Mindössze szeretnék köszönetet mondani Osia úrnak, aki a számvevőszék kezügyben illetékes vezetője, az ügynökségek vezetőinek hozzászólásaikért, illetve fáradtságokért, illetve azoknak, akik hozzászóltak ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, ez a ma délelőtre eh, szabott feladatunk. Három órakor folytatjuk munkánkat, és akkor a kutatásfejlesztés kérdéseire fogunk kitérni. Jó étvágyat!